Um, Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Többé-kevésbé időben próbáljuk elkezdeni. A lift, késett a liftem, biztos a többiek is. Biztos a többiek is azért nem jönnek nagy sor a liftek előtt, de mindjárt megérkeznek. Nili Cruz látogat el közénk ma reggel, versenyjogi kérdésekbe fogjuk beásni magunkat formátum szokásos módon e, egy rövidebb bevezető a biztosasszonytól, ezt követően kérdések és válaszok, attól függen, hogy e, menjen kérnek szót, vagy egyesével, vagy csoportokban fogjuk a kérdéseket begyűjteni. Tehát nem is húzom tovább a szót, megadom Névi Krusznak a lehetőséget. Elnök asszony, hogyha a Liptop az egyetlen probléma, amivel szembe kell néznünk, akkor már minden jó. Nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek az Econ szakbizottságban, és persze, mint mindig, nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Megpróbálom felvázolni, hogy mi is folyik versenyjogi ügyekben. Először is hagy gratuláljak az ön megválasztásának. Nagyon jó eh, hagyomány, hogy eh, nőket ültetnek a kormány eh, mögé. Sok sikert kívánok eh, elnök asszony önnek a munkájához. A 2008-as eh, évre vonatkozó éves jelentésünkről fogok pár szót szólni, de ezt megelőzően a jelenlegi válsággal kapcsolatban is kell mondanom ezt-azt. Biztos, hogy önöket is érdekel és foglalkoztatja ez a téma. elnök asszony mondta, és ezt sokszor idézem magam is, hogy a kockázatot nem lehet leszabályozni, ez teljesen igaz, magam is így vélem, valahogy önmérsékletre kell szorítanunk mindenkit, de persze ez önmagában még nem gyógyír minden problémánkra. kérdés az, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a válságból, alapvetően a nagyvilágválsághoz képest és a protekcionizmus veszélyhez képest nem is kezeltük rosszul ezt a válságot. Az Európai Bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy visszaszorítsa a protekcionista hajlamú intézkedéseket, és megpróbáltuk a versenyjogi érdekeket védeni a belső piacon de a pénzügyi válság eh, másra is rávilágított, név szerint eh, arra, hogy az Európai Bizottság elsősorban eh, lehetővé tesz dolgokat. Persze a legfontosabb dolga tovább is az Európai Bizottságnak az, hogy a szerződések őreként biztosítsa az Európai Uniós jogszabályok érvényesülését, de ilyen válsághelyzetben Eh, a Lehman Brothers összeomlása után az Európai Központi Bankkal, a Nemzeti Egybankunkkal és a tagállamokkal együttműködtünk annak érdekében, hogy a jogbiztonságot eh, biztosítsunk, amely, eh, amelyre szükség volt ahhoz, hogy a pénzügyi ágazatban egyes szereplőket meg lehessen menteni. Az Európai Bizottság tehát reagált erre a válságra, méghozzá közül különböző uniós politikák egy sajátos elegyével, és ez roppant fontosnak bizonyult. A monetáris és fiskális politika terén szerzett tapasztalatunkat használtuk arra, hogy a pénzügyi piacokat segítsük kilábani a válságból, és azt hiszem, hogy ez alapján kollégáink is tudtak igazítani a politikákon. Ez jól mutatja, hogy mennyire hasznos, hogy egy tető alatt az Európai Bizottság falai között kezeljük ezeket a szakpolitikákat. Mint minden rendszer, a miénk is javítható, finomítható, de évek óta ezen dolgozunk, és azt hiszem most már joggal mondhatjuk, hogy hatékony az Európai Bizottság rendszere. Sőt, több szempontból minden létező rendszerek legjobbika, hogy ilyen szerint maradjak. Az állami támogatásokra vonatkozó rendszerünk is jól mutatja a hatékonyságunkat. A megválasztásom óta folyamatosan dolgoztunk ezen, és milyen jó így visszanézve, hogy a hosszú távú növekedés és munkahelyteremtési stratégiánknak is alárendeltük ezt az állami szubvenciókra vonatkozó politikánkat és a válságot megelőzően a tagállamok kevesebb állami támogatással egyre nagyobb eredményeket értek el, mert olyan horizontális intézkedéseket hoztak, például a kutatásfejlesztés, innováció, illetve a terén, ahelyett, hogy a nagyobb cégeket vagy a nem versenyképes ágazatokat támogatták volna minden áron. Amikor beütött a válság, akkor a közgazdászoknak újra le kellett ülni a rajzasztalhoz, hogy így fogalmazzak, eh, hiszen különleges esetek különleges válaszokat követelnek. Négy év folyamatos reforma tette azt lehetővé, hogy jobban reagáljunk erre a válságra, és láttuk azt, hogy az egyes bankoknak eh, komoly mentőveket eh, dobtak, és bár az egyes bankok kapták ezeket a mentőveket, mégis egy horizontális cél szolgált ez, a pénzügyi rendszer stabilizációját. A horizontális célokra való koncentrálás eh, azt hiszem eh, mondhatjuk az Európai Bizottság egyik legfontosabb előrelépése az állami támogatások terén. És bár egy válság eh, időszakban vagyunk, ahol a gyors és rugalmas reagálás különösen fontos, sikerült mégsem feladni azt az alapelvünket, hogy egyenlő verseny feltételeket biztosítsunk, és az adófizetők pénzével is takarékosan próbáltunk gazdálkodni. Az elmúlt egy évben óriási gazdasági nyomás nehezedik ránk, ennek tükrében óriási eredménynek számít, hogy az unió belső piaca egyáltalán, fennmaradt formájában, és a sajátos versenyjogi rendszerünknek köszönhetjük ezt. Hogyha fel kellene sorolnom, hogy mi segített a gond első pár hónapját túlélni, akkor a következőket sorolnám fel. A megfelelő intézményi rendszer az Európai Bizottságon belül is, az korábbi megelőző reformok, egy jól működő európai versenyjogi hálózat, elismertségünk, Eh, illetve eh, azon közvetlen eh, hatáskörünk, hogy érvényt szerezünk az Európai Unió versenyügyi szabályoknak, és természetesen a tagállamokkal szemben is következetesek voltunk, és feltettük a nehéz kérdéseket. De nem dőlhetünk hátra. Jó úton haladunk, de az európai modell alapjain nem szabad változtatni ahogy nyilván már leszűrhetik az eddig elmondottakból, az Európai Bizottság egyik legfontosabb üzenete, amely az éves jelentésünkben is szerepel, az az, hogy a határozott elvek és a rugalmas folyamatok kombinációja segíthet nekünk, és segít nekünk kilábalni a válságból a versenyjogi főigazgatóságban a projekt alapú e, munkavégzés nagyon sokat segített nekünk. Nagy, hogy talán önök is e, tudják, e, integráltan dolgoznak szakértőink a fúziókon, a trösztelenes és szubvenciós politikákon. A banki szektorban például ez a tudás és tapasztalat nagyon sokat segített abban, hogy gyorsan és jól reagálhassanak a kihívásokra. Azzal, hogy egy ágazatra ilyen mélységében tudunk koncentrálni, remélhetőleg hozzájárul majd ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a válságból. Hogyha megengedik, akkor most néhány szakpolitikai eszközre térnék rá. Az Evans jelentés javaslatait követve a 2008-as éves jelentés részletesebb és felhasználó barátabb formában tárja benne szereplő információkat a parlament és az olvasók elé arról, hogy a szerkezetváltás, illetve a jelenlegi válságban a különböző mentő intézkedések hogyan működnek. Tisztában vagyok azzal, hogy a világosabb tájékoztatás mennyire fontos, a különböző iránymutatási dokumentumok nagyon fontos szerepet játszottak a válság elleni fellépésünkben. Mire vonatkoztak ezek az iránymutatások, hogy a mérgező papírokkal a bankok hogyan, mit kezdhetnek, az egész banki ágazat szerkezetváltását hogyan képzeljük el. Egyébként ezeket februárban, júliusban e, fogadtuk el, most már csak végre kell hajtani ezeket a terveket. 2012. októberig terjesztettük ki, azt a közösségi iránymutatást, amely az állami szubvenciókra vonatkozik, a nehézségben lévő cégek megmentésére és szerkezetváltására. A széles sávra vonatkozó új iránymutatások a közpénzek felhasználását segítik, amely remélhetőleg majd a széles sávú internet hozzáférést is minden, elviszik minden európai háztartásba. Ezen kívül a hátrányos helyzetűek eh, képzésére vonatkozó állami támogatások eh, szabályait eh, júniusban átmenetileg felfüggesztettük. Nagyon komoly politikai nyomást gyakoroltak ránk a tagállamok annak érdekében, hogy a szigorú állami támogatásokra vonatkozó szabályainkat függesszük fel de mi nagyon pont, fontosnak tartjuk azt, hogy érvényesüljön az igazi verseny, hiszen ez a gazdasági növekedés garanciája, hiszen a versenynél jobban semmi sem segít, védi a fogyasztókat, az adófizetőket, és biztosítja a KKV-knak a, a, az innovációs lehetőséget és egyszer e, egyenlő versenyfeltételeket. Persze tudjuk, hogy a pénzügyi ágazat egy különleges eset volt, de nem szabad ezt kifogásként használni arra, hogy más ágazatokban is uh, Eh, eltérünk az eddigi szigorú állami támogatásokra vonatkozó gyakorlattól, szerettem volna ezt egyértelművé világossá tenni. Nem azért, mert a bankárok fontosabbak eh, számunkra, mint eh, más ágazatokban a munkások, éppen ellenkezőleg, ha mondhatok ilyet, hanem azért, mert a pénzügyi rendszer tulajdonképpen a gazdaság vérkeringését biztosítja, adja, és ezért komoly lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a gazdaság ne bénuljon meg. Ezért az Európai Uniós versenyjognak érvényt kell szereznünk minden ágazatban, hiszen ez eh, garantálhatja azt, hogy a gazdaság újra talpra álljon, és eh, ne pocsékoljuk el az adófizetők pénzét. Biztos vagyok benne, hogy önök is pontosan ezek a kérdések foglalkoztatják, és hogy eh, önöknek is pontosan ezeket a kérdéseket teszik fel a választók. Mit tesznek a pénzünkkel? Mit támogatnak belőle, és mit nem? A gazdasági e, felenülés e, tekintetében e, elmondanám a következőket. A válságnak még közel sincs vége, akik azt mondják, hogy kilábaltunk már a válságból, úgy vélem, hogy tévednek, álomvilágban élnek. Még évekig fogjuk érezni a bőrünkön a gazdasági válság következményeit, és természetesen az állami, a államadóság tekintetében sem tűnik el ez egyik napról a másikra. És egyetértek eh, az OECD-vel eh, abban a tekintetben, hogy nem szabad, hogy a mai válsághelyzet a hosszú távú céljainkat veszélyeztesse. Az állami eh, támogatásokra vonatkozó átmeneti szabálykeret, keretszabályozás fontos célt szolgált, de ugyanilyen fontos ebben az átmeneti jelző nekünk az Európai Bizottságban. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt minél hamarabb visszatérünk a régi hagyományos szabályokhoz. A trösztelenes és fúziós témákban komoly kezdeményezéseket tettünk, egy fehér könyvet adtunk ki például a vitás kérdések rendezésére vonatkozó egyszerűsített eljárást is kértük, illetve e, a fúziós e, jogorvoslatra e, vonatkozó új szabályokat is bevezettük. A gyógyszeriparban új, esetekkel, új eseteket vizsgálunk, egy idősödő lakosság mellett, illetve a H1N1 veszély árnyékában adunk tovább a gyógyszeripar reformjával. Fontosnak tartom elnök asszony megjegyezni, hogy egy ágazati vizsgálat csak évek múlva hozza meg a gyümölcsét, ahogy azt például az energetikai ágazat esetében is láthatták. Tehát a következő hónapokban azért már várhatjuk az új eredményeit ennek. A 2008-as éves jelentésben egy külön fejezetben foglalkozunk a kartelekkel és a fogyasztókkal. Tudom, hogy önök számára is fontos a kartelek elleni harc. A legfrissebb statisztikák azt mutatják, hogy 34 cég get bírságoltunk meg, összesen 2,3 milliárd euróra, ez 7 karteleset volt 2008-ban. Ez egyébként a banántól az autószélvédőkig terjedt. 8 darab vállalkozást, összesen 1,3 milliárd euróra bírságoltunk eddig 2009-ben. Két esetről van szó, de hát még az évnek nincs vége. Ezen kívül próbáltunk a kartelek által okozott károk ellen is fellépni. Persze többet is tehet még az Európai Bizottság ez ellen, majd az akkor lesz igazán boldog, amikor egy egész évben nulla eurónyi bírságot fizetünk ki, mégis elvégeztik a munkánkat, és nem lesznek kartelek, bár tudjuk, hogy nem angyalok élnek csak ezen a földön. Tehát a kartelek által okozott károkat fel kell mérni, kárenyhítés is fontos, de a fogyasztók számára eh, is eh, világosá kell tenni, hogy mit teszünk annak eh, érdekében, hogy a 18 2005 és 2007 között vizsgált kartel esetben mi lett a vizsgálat folyamánya. Nagyon konzervatív becsléseket használtunk, ha csak 10%-os plusz költséggel számolunk, túlszámlázással, akkor is 7,6 milliárd eurónyi kárról beszélhetünk a 18 kartel esetben. Azt hiszem, hogy ezek a, ez a szám önmagáért beszél, mert ez sokat mond a fogyasztók számára. A kérdés az, hogy kívánják-e, hogy a jövőben is ekkora kárt okozzanak a fogyasztóknak a kartelek, vagy azért ez túlságosan um, nagy ár. Egyébként biztos vagyok benne, hogy a valós szám ennél sokkal nagyobb. A brit uh, tanulmányok ezt sugalják. Úgy uh, védjük, hogy minden felfedezett kartel esetre körülbelül 5 felfedezetlen, uh, kivizsgálatlan uh, kartel eset jut. Hogyha ez többé-kevésbé igaz, ez a becslés az Európai Unió belső piacán, akkor az, illetve minden egyes felfedezett karterre javítja magát a tolmács, jut 5, amelyel felhagytak a cégek kartelezési tevékenységük. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió kartelellenes munkája sok más kartelezést is megelőz, és ezen több milliárd eurót, több tíz milliárd eurót spórol meg az európai fogyasztóknak. valóban elrettentő bírságokra van szükség annak érdekében, hogy ilyen kartelből eredő károkat csökkentsünk. Sokan gondolják úgy, hogy a a magas bírságok azok jók a fogyasztóknak, és, és a rossz a cégeknek, ez egyáltalán nem így van, én ezzel nem értek egyet. Ez jó a cégeknek is, hiszen ha a beszállítói karteleznek, az a, a cégeknek is rossz. Persze vannak jelentős bírságok is, amelyeket kiszabunk, de ezek mindig arányban állnak egy cég forgalmával, az érintett termékkel vagy szolgáltatással, illetve a jogsértés fokával és hosszával. A forgalom 10%-át egyébként sosem haladhatják meg ezek a bírságok, és e, öt kartel bírságból e, négy esetében az éves forgalom kevesebb mint 5%-át teszik ki az általunk kiszabott bírság. Tehát valóban hatékonyan elrettentő bírságokról beszélhetünk, de nem önkényesen kiszabadott összegek e, ezek egyáltalán. A céljuk az, hogy több tízmilliárd spóroljuk meg az európai fogyasztóknak. Ezzel tehát kérem, hogy a részleteket is vizsgálják meg, és ne higgyenek mindig a médiának, illetve ne higgyenek mindig a, a cinikusoknak. Még egyszer mondom, célunk az, hogy a fogyasztókat védjük és egyenlő verseny mm, lehetőségeket biztosítsunk ez mindenkinek jó, egy eh, határozott, eh, de, de tisztességes eh, piaci szabályozás minden piaci szereplőnek jó, és egyértelművé teszi, hogy aki megsérti a szabályainkat, az meg elnyeri méltó büntetését. Ez egy fontos üzenet a többi szakpolitika formálónak is, nem csak a cégeknek és a fogyasztóknak. Végezetül az Európa Bizottság ezt évi kevesebb mint 100 millió euróból tudja biztosítani, tehát hogyha ezt szembevetjük, szembeállítjuk azzal a több tízmilliárd euróval, amit kárban megelőzünk, akkor jól mutatja ez, hogy az Európai Bizottság versenypolitikája valóban megéri a pénzét. Köszönöm szépen, biztos asszony köszönöm a megjegyzéseit, és kérem, értelmezze úgy, hogy a taps azért a szerepért is szól, amelyet a pénzügyi válság közepette betöltött. Tudom, hogy nem könnyű az állami támogatások és a versenypolitika közti határt meghúzni, minden bizonyal több hozzászóló érinti majd ezt a kérdést, és ön is rámutatott, hogy egyéb fontos kérdések is felmerültek ebben a az összefüggésben említette, hogy a karteleket és a karteleknek a fogyasztókra háruló költségeit, illetve a fehér könyvet is megemlítette. Nem tudom, hogy tudna-e tájékoztatást adni arról, hogy milyen lépéseket terveznek ezzel kapcsolatban, mert a jelenlegi bizottság mandátuma alatt még úgy tudom, hogy terveznek lépéseket, és azt is szeretném tudni, hogy a parlamentnek milyen szerep jut majd ebben a folyamatban. Korábbi eszmecserék során azt ígérte, hogy a maximális szintig bevonja majd a parlamentet, és a választás előtt eh, ez szerepelt a szakbizottság jelentésében is. Nem tudom, hogy erre tudná választ adni, és akkor utána átérnék a kollégákra. Elnézést, hogy magamhoz ragadtam a mikrofont, nem szokásom, de ez egy fontos kérdés a szakbizottság számára. Biztos vagyok abban, elnök asszony, hogy Bowles tisztelt képviselő azért teszi fel ezt a kérdést, mert ez valóban az egész szakbizottság számára nagyon lényeges. Igen, joggal említette, elkötelezettnek érzem magam az Ekon szakbizottság munkája iránt. Erre vonatkozóan tettem én is azt az ígéretet, hogy fokozatosan tájékoztatást nyújtunk a tisztelt képviselőknek, és ezzel kapcsolatban hozzá szeretném még tenni, hogy ami az önök jelentésében szerepelt, az egy egyértelmű üzenet volt. Ezt az üzenetet tanulmányoztuk, és ez nagyon fontos szerepet tölt be a további lépéseink során. A bizottság fontolóra vette a fehér könyvvel kapcsolatos állásfoglalásukat, én lehet, hogy ismétlem önmagamat, tisztában vagyok azzal, hogy önök is ezt az elképzelést támogatják, de a csoportos fellépések, ahogyan az az USA-ban történik, ez nem, ez nem járható út, tehát ettől ne tartsanak, ugyanis ilyen fellépések, ilyen csoportos keresetek nem lesznek. Mindenképpen konzultálunk önökkel, a végső javaslatról. Az önök nézetei nagyon fontosak voltak számomra, ezeket figyelembe is vettem. És az utóbbi öt év során elemeztük az európai problémákat, amelyek a versenyjogi, a versenyjogszabályok megsértéséből adottak, és a fehér könyv azzal a célral született, hogy felül tudjunk kerekedni ezen problémákon. Továbbra is kapcsolatban maradok önökkel, és nyomon követjük ezen kérdéseket. Köszönöm szépen. 18-an jelentkeztek. Kérnék mindenkit ezért, hogy ha lehet, akkor egy percben tegye fel a kérdését és három kérdést hallgatunk meg egyszerre, hogy így végezhessünk velük. Először is az alelnök úr kap szót, aki pillanatnyilag úgy tűnik elfoglalt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnézést, éppen az első kérdésemet próbáltam megfogalmazni a biztos asszonynak. A válság miatt ugye felgyorsulnak a folyamatok, és éppen ezért csak a tegnapi vagy a tegnap előtti hírek nevezhetők még aktuálisnak. A spanyol kormány az ipari ügyekért illetékes biztosnak egy levelet küldött, és ebben jelezte, hogy az Opel megmentését kizárólag pénzügyi és kereskedelmi kritériumok alapján kellene véghez vinni, és hogy a Magna, az új felvásárló a lehető legjobban kell, hogy felhasználja az eszközöket. Néhány nappal korábban jött ugye az a hír, hogy a G20 vezetők kijelentették, hogy a válságból való kilábalás egy egyeztetett válság kell, hogy legyen, és ez nem országonként kell, hogy megvalósuljon. Az én kérdésem az, hogy a biztos asszony úgy gondolja-e, hogy az ígért támogatások, a Németország által ígért támogatások alapján az Opel megmentését kizárólag versenyjogi kritériumok alapján kell véghez vinni. És másodszorban az Opel megmentése kizárólag ipari kritériumokra kell, hogy támaszkodjon, vagy esetleg regionális megfontolásokat is figyelembe kell -e venni. És úgy gondolja-e, hogy ezen támogatások hatékonysága szempontjából figyelembe kell -e venni egy adott Opel üzem létszámát, illetve a munkavállalók létszámát. Wortmann Kohl asszony következik most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném a biztos asszony munkáját elismerni, és megköszönni azt, hogy mindig eljön ide a szakbizottságunkba, és készen áll az eszmecserékre a banki támogatásokkal kapcsolatos július 22-i döntés hogyan ítéli meg az ezt megelőző eseteket, hiszen azt jelezte, hogy esetenként kívánják meghozni a döntéseket, de nem gondolja, hogy ezen megmentési folyamatok szempontjából határozottabban kellene fellépni? Ha most arra törekszünk, hogy például az ING-t is a július 22-i kritériumok alapján ítéljük meg. Ön hogyan ítéli meg például a szerkezetváltási intézkedéseket? Hiszen ugye a bankok székhelyét vette figyelembe, de van egy nemzetközi terepés, és ott egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani, hiszen vannak olyan bankok, amelyek például tevékenységük nagy részét az Egyesült Államokban hajtják végre. Önök azt hangoztatják, hogy például az egészséges vállalati részeket is el kellene talán adni. Úgy tűnik, mintha mellékes célként egyfajta piacnyitást is szem előtt tartanának, holott a piac már most is rendkívül nyitott. Azt mondta, hogy figyelembe véve a körülményeket, nos, ezt ebben az esetben is megteszi? Köszönöm. Köszönöm, most pedig Langen úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Krusz asszony mandátuma lassan lejár, az éves jelentést ismertette, és ez alapján mérleget vonhatunk a munkájáról, a versenypolitikáról. Ez egy nagyon fontos tárca, ez kétség nem férhet a kartelek kérdése, illetve a fúziók tekintetében nagyon messze menő hatáskörre rendelkezik a bizottság. Ami ezen öt év mandátum alatt feltűnt nekem, és ezt az éves jelentés kapcsán is szeretném megjegyezni, az az, hogy a bizottság például az energia ágazatban folyó jogalkotási folyamatokba avatkozott be. Ezt pedig úgy gondolom, hogy a versenyjogi hatóság hatáskörének túllépése. Szerintem a joghatóság egy teljesen elavult teljesen elavult jogalapra helyezkedik a 17 per 65-ös rendeletre. Az Európai Parlamentnek együttdöntési joga van, és ezt mindenképpen figyelembe kellene venni. Tehát itt egy reformra volna szükség véleményem szerint. És amikor az ágazatokat megvizsgálják, hiszen ki kell térjenek az összes esetre, például ugye az Opel esete, hogyha tiltakozik egy adott tagállam, ez elfogadható persze, de amikor az ágazatokat megvizsgálják, akkor gyakran ürügyként használnak fel egy adott esetet ahhoz, hogy a feje tetejére állítsanak egy egész ágazatot. Az imént megjelentette, hogy megjegyezte, hogy egy teljesen új megközelítést kellene alkalmazni, ezt ez egy újdonság, és azt hiszem, hogy a bizottságnak nehezére esik mindig új magyarázatokat találni. Én a jogalapról szeretném meghallgatni a véleményét, mert úgy gondolom, hogy amikor irányelveket határozunk meg, akkor a parlamentnek fokozottabb szerepet kellene biztosítani. Biztos asszony, kérem válaszoljon az első három kérdésre. Az ekon szakbizottság alelnöke joggal említette, hogy valóban bizonyos tagállamok, nem csak a spanyol kormány leveleket küldtek hozzánk, egyéb tagállamok is ugyanebben a kérdésben levélben fordultak hozzánk, noha a spanyol kormány is ugye ezt tette. Figyelembe kell vennünk, hogy hogy mit is kell tennünk ezzel kapcsolatban. Emlékszem a parlamenti plenáris ülésen, a Strasbourgban lefolytatott vitánkra, amikor arról beszéltünk, hogy mi is forog kockán. Úgy gondolom, hogy amikor az idegenes keretről beszélünk, és ezt a bevezetőmben is érintettem, önmagában véve ennek nagyon is nagy értelme volt hiszen ez azon gazdasági tevékenységekre vonatkozott, amelyekre mellesleg a pénzügyi válság is hatott. Olyan ágazatokról van szó, amelyek esetében ajánlásokat fogalmazott meg a bizottság, és ennek következtében fogadtuk el végül az ideiglenes keretet a tagállamok ennek keretében finanszírozást biztosíthatnak bármely ágazatnak, és ide tartozik persze az autógyártás is. A fő célkitűzésünk az, hogy biztosítsuk az autógyártás életképességét, hiszen ez egy nagyon fontos ágazat, kétségtelenül, nagyon sok munkahely függ ettől az ágazattól, tehát komoly gazdasági jelentősége van, ugyanakkor ez egy olyan ágazat is, amelyben nagy a túlkapacitás. Éppen ezért az ideiglenes keretet csak olyan esetekben lehet felhasználni, amikor az érintett vállalat nem volt nehézségekben a válság előtt. Tehát arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy 2008. július 1 -e, ez úgymond a fordulópont. Más esetekben ugyanis a normális körülmények között alkalmazandó megmentési szabályok vonatkoznának egy vállalatra. Valóban egyenlő feltételeket kell teremtenünk, és és a parlamenti képviselők erre vonatkozó kérdéseit akkor úgy válaszoltam meg, hogy azt jeleztem, hogy nem kizárólag politikai kritériumot kell figyelembe venni. Tehát földrajzi, illetve egyéb aspektusok, amelyek ehhez a versenyképességi kritériumokhoz nem kötődnek, most ezeket nem kell figyelembe venni. Tehát igen, a tényekre kell támaszkodnunk, a számadatokra, és ezért kértük a német kormányt, hogy adjon választ a vonatkozó kérdésekre. és azokat is tájékoztatni kell, akik az opel kapcsolatos döntéshozatali folyamatban érintettek. Itt valóban munkahelyekről van, nem kizárólag egy adott tagállamban forognak kockán munkahelyek, hiszen ez egy európai szintű kihívás. És éppen ezért fontos, hogy hozzásegítsük ezt az ágazatot a túléléshez, a jövőt biztosítsuk számára. Éppen ezért nem tudok elfogadni egy rövid távú megközelítést, amelyben pusztán egy rövid időszakra nézve biztosítjuk a munkahelyeket. Tisztában kell lennünk a felelősséggel. És éppen ezért eh, Bianco csekket nem állíthatunk ki. Ami az ING-t illeti, ez valóban egy nagyon érdekes kérdéskör, és két külön témát kell ezzel kapcsolatban megfogalmaznunk. 10 milliárd eurós tőke injekciót kapott az ING tavaly novemberben, és 2009-ben állami támogatásban részesült. Ismételten azért, mert ugye az eszközök értéküket vesztették, és ezért az A portfólióból kb. 21 milliárdban részesült. Ideiglenesen elfogadtuk ezt az intézkedést 2009 márciusában, aztán pedig megnyitottuk az értékelési folyamatot és az értékelés során bizony felmerültek kétségek. Az ideiglenes engedélyezés szeptember 15-ig hatályos, és ezzel egyidejűleg kiterjesztettük a vizsgálatunkat is. Hogy most itt mi forog kockán, nos, komoly kételjeink vannak, és igyekszem diplomatikusan fogalmazni, azzal kapcsolatban, hogy a portfólió értékelését öm, prudensnek ítélhetjük-e meg. A mi felelősségünk az, hogy ugye itt állami támogatásokról beszélünk, egyenlő versenyfeltételeket kívánunk teremteni, és ez az utóbbi év felettébb hektikus volt. Én úgy ítélem meg, hogy még mindig vannak egészségesnek nevezhető bankok, intézmények, és vannak tagállamok, amelyek azt jelzik, hogy amíg a pénzügyi szektort meg tudjuk menteni, addig az mindenkinek előnyös lesz, de hangsúlyt kell helyezni az egyenlő versenyfeltételekre. És nem szabad, hogy konfrontálódjunk azon versenytársainkkal, akik, adófizetők, akik az adófizetők pénzéből mentették meg a bankokat, ez volt tehát egy nagyon fontos irányelvünk a bankok megmentésével kapcsolatban. Látnunk kell tehát a következményeket is, ezek lehet, hogy nagyon kellemetlenek bizonyos bankokra nézve, de olyan helyzetbe kell hozni a bankokat, amelyben a jövőre nézve is életképesek. Nyílt piacot szeretnénk Európában, ezzel egyetértek. Ugyanakkor ezen a területen határozott piaci szereplőkre van szükségünk, hiszen egy globális piacon mozgunk. Tehát a portfólió értékelése az egyik kérdés, de figyelembe kell vennünk azt is, hogy az állami támogatások nagyon fontosak lehetnek egy adott esetben, Langen úr pedig az energiaágazatra utalt. Korábban folytattunk vitát ezen témáról. Elkezdtük ugye az energia ágazat felmérését, és mi valóban úgy találtuk, hogy volt, ami nem volt rendben az ágazatban. Versenyjogi szempontból egész bizottság számára jogosnak tűnt, Pibarks biztos és Stavros Dimas biztosok is úgy ítélték meg, hogy azon ágazat, azon kérdések, amelyeket, amelyek feltűntek az energiágazattal kapcsolatban, ezeket meg kell fontolnunk. Fontos azonban, hogy végeredményben azt biztosítsuk, hogy a piac hatékonyabban működik, és hogy a fogyasztók érdekeit szolgálja. Ami az Opelt illeti, ha megengedi, akkor utalnék a alelnöknek adott kérdésemre, illetve válaszomra. Nem politikai kérdésekkel kell itt foglalkoznunk, amelyek a döntéshozatali folyamatban szerepet játszhatnak. És még egy megjegyzést szeretnék tenni. Én úgy gondolom, hogy a politikusnak nem feltétlenül kellene egy vállalati csoport irányításába így beavatkozni. a gyógyszergyártás. Nos, az én személyes tapasztalatom ezen ciklus során, során az, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy következetes fellépést érvényesítsünk a pénzügyi ágazatban, hanem más ágazatokban is erre kell a hangsúlyt helyezni, amit pedig ön javasolt az ágazati vizsgálatokkal kapcsolatban, ez valóban egy nagy kihívás lesz, megállapítanunk azt, hogy milyen ágazatokat kell ebbe bevonnunk. Ott van ugye a gyógyszeripar, megállapítottuk, hogy hogy ott is voltak olyan elemek, amelyek a mi versenypolitikánkban nem illeszkedtek, és az ön megjegyzése arról, hogy a az egészségügyi költségvetés kiadásai ugye az európai öregedő társadalom miatt, illetve a sertés influenza. Nos, én továbbra is kitartok álláspontom mellett. Én azt hiszem, hogy most valóban egy nagyon nagy befektetésről van szó, és amikor ilyenfajta kiadásokról beszélünk, akkor azt kell figyelembe vegyük, hogy rendbe kell hozni ezt az ágazatot, rendet kell teremtenünk, és megtaláltuk a módját annak, amelyben eh, a szabványokat, a szabadalmakat eh, előmozdítjuk. Ez ugyanis egy rendkívül nagy kiadást jelent. Tehát eh, minden bizonyal kapcsolatban leszünk majd ezzel az ágazattal is. Köszönöm szépen a következő három hozzászóló. Sanchez Prisado, and then Mr. Gauzes. És utána megint a biztos asszonynak adom meg a szót. Puman úr. Biztos asszony. Ez a szakbizottság mindig nagyon határozottan támogatta az erős versenypolitikát, ezt nem vonjuk kétségbe, és pont az ön által említett válság miatt integrált politikai megközelítést kell alkalmazzon a bizottság és le kell, hogy jöjjön a a kritikus tribűről, és nem szabad, hogy csak kritikusan szemlélje a kérdéseket. Az első öm, időszakban a GM 10 ezer munkahelyet épített le, most Németországban, most pedig 50 ezer további munkahely van veszélyben, és a német kormány nem teszi meg a szükséges lépéseket. Miért nem mondják azt, hogy Rendben van az, hogyha meg akarjuk tartani az ágazatokat Európában, az ipart, ugyanakkor új technológiákat kell érvényesítenünk az autógyártásban. Persze a versenypolitikát érvényesíteni kell, de szeretném tudni, hogy mi az önök terve. Mikor zárják le a vizsgálódást annak érdekében, hogy az ipari szakpolitikai kérdésekre is oda tudjanak figyelni. Gyorsítani kell ezt az eljárást, de fontos, hogy politikai döntéseket tudjunk előkészíteni. Másodszorban pedig a bizottság Lengyelországban 54 milliós támogatást hagynak jóvá, ugyanúgy pedig a globalizációs alapból 2000 munkavállaló elbocsátását finanszírozzák Írországban, több mint 14 milliót fordítanak erre, és a Dell 3,9 milliárd dollárt költ befektetésekre. Mi lenne egy integrált gazdaságpolitika? Említhetnénk ugye a Nokia esetét is, de azt szeretném tudni, hogy iparpolitikai és regionálpolitikai szempontból mikor követ a bizottság egy következetes irányvonalat, hogy a vállalatok ezt ne tudják kijátszani, hogy ne kelljen mindig pénzt költeni, és ugyanakkor ezt nem tudjuk indokolni. Egy hatékony versenypolitikára van szükség, iparpolitikai felelősség vállalásra. Nem szabad, hogy az orrunknál fogva vezessenek bennünket. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az utóbbi öt év során az együttműködését hálás vagyok önnek. Először is szeretnék említést tenni a pénzügyi válságról, másodszorban pedig a magán fellépésekről, illetve a tej ágazatról. A, vál, a válság során ugye láthattuk, hogy stabilitást kell teremteni. A verseny továbbra is hozzájárult a helyzet szanálásához, de még nagyon fontos munka áll előttünk most a szerkezetátváltási, szerkezetátalakítási folyamatokat ki kell egészíteni, és a válságból való kilábalást kell megtervezni. Több mint 300 milliárdot nyújtottak ugye kezességvállalás, illetve támogatás formájában. Valamilyen korlátozó lépésekre szükség van, és éppen ezért úgy gondolom, hogy az ön által bejelentett lépéseket fenn kell tartani. Ami pedig a magánkereseteket illeti, a parlament állásfoglalását annak idején egyöntetően jóvá hagytuk, és ebben úgy döntöttünk, hogy együttdöntési eljárás keretében kell a parlamentet bevonni ebbe a folyamatba. Hiszen itt az alapvető jogok is fontos, hogy érvényesüljenek, és a jogbiztonság szempontjából is mi úgy gondoljuk, hogy ezen kérdéseket nagyon nagy figyelemmel kell követni. Ami pedig a tejágazatot illeti, nagyon súlyos volt a válság, mélyre zuhantak az árak, de a termelőknek kifizetett árak és a fogyasztói árak nem voltak köszönő viszonyban. Körülbelül 40-50%-kal csökkentek a termelői árak, míg a fogyasztói árak pusztán 2%-kal csökkentek, tehát nem nőtt a mm, fogyasztás, és a piac sem reagált megfelelően, éppen ezért a termelőket és a fogyasztókat is hátrányos helyzetbe hozta mindez. Nagy volt a verseny, torzulás egy olyan ágazatban, ahol nagyon nagy a koncentráció. Tehát szeretném tudni, hogy ebben az ágazatban milyen lépéseket terveznek. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Egyetértek önnel, amikor Egyetértek önnel, amikor azt mondja, hogy követni kell ezeket az elveket, de azért én tovább mennék. A versenynek a dogmája előnyt jelent a fogyasztók számára, de nem szabad túlzottan tiszteletben tartani ezt, és a foglalkoztatást is figyelembe kell venni. Ha nincs foglalkoztatás, akkor nem lesznek fogyasztók sem. Fontos, hogy pragmatikus megközelítést alkalmazzunk. Kicsit csodálkozom, amikor bizonyos megállapításokat tett Franciaországgal vagy egy Egyesült Államokkal kapcsolatban, sőt, sokszor úgy tartom, hogy írásban kicsit más véleményeket hangsúlyozott. Minden esetre, ami már létezik, azt nem szabad tönkretennünk. Nagyon fontos a luxusipar is. Európa, Európa ez nagyon erős ezen a területen, és igaz, hogy piaci kezdeményezésekre is szükség van, igaz, hogy egy irányelvtervezetről is szó van, amit most állítanak össze. Ugyanakkor az érdekelt felekkel általános megbeszélést kell folytatni a közös fellépés és a közös kereset témájában. el kell kerülni azt, hogy olyan keresetek kerülhessenek elő, amelyek bénítanak bizonyos szektorokat. Biztos asszony, akkor kérem, hogy adjon választ ezekre a kérdésekre. Kérem, hogy legyen rövid, mert most még 20 hozzászólunk van. Értem. Először is az utolsó témával kezdeném. Nincs Egyesült Államokban alkalmazott megközelítés, nem? A bizottság csak az európai eszközöket kívánja alkalmazni. Ez lenne a rövid válaszom erre a kérdésre. Tehát nincs közös kereset. Tisztelt képviselő úr, Bulman úr, ön arról beszélt, hogy a versenynek milyen hatásai vannak, hogy a megoldás része lehet-e a verseny. Igen, ez a megoldásnak egy része, nem a problémának egy része, ellenkezőleg. Hogyha nem tartjuk magunkat a versenyszabályokhoz, akkor ennek nagyon magas ára lesz és abszolút egyetértek azzal, amikor azt mondja, hogy oda kell, hogy figyeljünk arra, hogy iparra szükségünk van iparban és Európában, nem csak, hogy szükségünk van rá, hanem akarjuk is, hogy itt legyen ipar, de egészséges és életképes iparra van szükségünk. Ez az egyik legnagyobb kihívása a versenynek. Ezt akár lehetőségként is tekinthetjük ezt a válságot, hiszen most igazán rá vagyunk arra kényszerítve, hogy életképes feltételeket alakítsunk ki az ipar számára. Az Opel esetét említve, igen, az autóipar nem szabad, hogy a túlzott kapacitását folyamatosan föntartsa, és olyasmit gyártson, ami igazából a kereslet-kínálat megközelítésnek nem felel meg. Érdekes példa, Egyébként nem csak a Dell példáját lehetne említeni, egy sor más példát is tudnánk mondani erre, de a regionális támogatás, illetve ipari támogatás esetében olyan eszközöket adunk az államok, a tagállamok kezébe, amelyekkel meg tudják valósítani a saját gazdasági céljaikat, és összönözni tudják azt az ágazatot, amelyekről így döntenek. De biztosítom önöket erről, és a Dell képviselővel is erről egyeztettünk. Igen, ők mindenképpen tervezték azt, hogy elmenjenek Írországból, tehát nem arról van szó, hogy hogy tudunk több profitot szerezni, hanem már Európán kívüli területre is gondoltak. És ez az egyik olyan téma volt, amiben nagyon hálás voltam annak, és nagyon örültem annak, hogy van regionális támogatási eszközünk. És így Lengyelország számára megvolt a lehetőség arra, hogy ezt a gazdasági tevékenységet megtartsa. Elnök asszony, az üzleti világ döntése ott, ö, nem első helyen szerepel az, hogy az állami támogatást milyen módon tudják megszerezni. Nem, az üzleti döntések másképpen születnek. Például a munkaerő szintje, minősége egy bizonyos tagállamban, az infrastruktúrális lehetőségek, az adórendszer, és tehát az összes szempontot egyszerre veszik figyelembe. És még a német elnökség alapja, alatt készült egy jelentés. A német kormány akkor egy ilyen jellegű, egy tanácsadó céget kért, hogy végezzenek el egy ilyenfajta kutatást, és abban azt tapasztaltuk, hogy az állami támogatás az a 13. vagy valami hasonló helyen szerepelt a prioritások között. Biztosíthatom önöket arról, hogy nem arról volt szó, hogy Lengyelország többet fizetett nekik, és ezért hagyták el Írországot. Nem, pont fordítva. A kolléga képviselő úr említette, hogy nem csak ott kell aktívaknak lennünk, hogy hogyan ö, alakítjuk át a vagy hogyan ösztönözzük az ipar átalakulását, hanem hogy mit ösztönzik. Igen, hát ez a legnagyobb, egyik legnagyobb kihívás. Most már a második fázisba értünk, az átszervezés fázisába, de lesz majd egy harmadik fázis is, ez pedig a kilépés a válságból, és hát reméljük, hogy ez minél előbb be fog következni. A belső piac témájához kapcsolódóan kulcsfontosságú, hogy amikor az egységes piacról beszélünk, Ugye az egyik legfontosabb prioritás az európai közösségen belül, hogy olyan megoldást kell, hogy találjunk, ami 27 tagállamnak megfelel, és amelyben 27 tagállam dolgozik együtt. Aztán a magánkereset témájára már reagáltam. Természetesen folyamatosan tájékoztatom önöket, és ismerem, hogy mik az elvárásaik, de hát nem mindig lehetséges minden igényt kielégíteni. Mindenesetre tudom és fejben tartom az önök elvárását. Tej szektor. Ez az egyik olyan téma, amit Sansé Presedo képviselő úr említett. Igen, tudjuk, hogy problémái vannak most a tejtermelőknek. Természetesen az egyik legfontosabb kérdés jelenleg az, hogy ki fölözi le a tejet. Kétségtelen, hogy egy versenypiac támogatja a fogyasztót, és ez a leg, tudja a legjobban garantálni, hogy megfelelően tudjanak a gazdák dolgozni. A bizottság figyeli, folyamatosan figyelemmel követi a teljágazat alakulását, egyeztetünk a tagállamokkal, sokszor ők jobban tájékozottak, mint mi vagyunk, de természetesen szoros, kap, szoros kapcsolatban állunk, és a jelentés sor intézkedést tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet stabilizálni a tejipart. Ezen felül az ágazati tanulmányokat is végezzük, folyamatosan kutatjuk ezt az ágazatot. A verseny a fogyasztó támogatja elsősorban, ez egy érdekes megközelítés. Ugyanakkor az is érdekes, amikor azt mondják, hogy ugye ö, alkalmazottakra, dolgozókra van szükség ahhoz, hogy fogyasztók legyenek. Ehhez viszont egészséges munkahelyekre van szükség, és számunkra ez az elsődleges cél. Igen, ö, életképes ipari tevékenységet kívánunk kialakítani és támogatni, és a foglalkoztatás az ne az állami támogatástól függjön. Azt kell garantáljuk, hogy a válságot követő időszakban is ezek az állások megmaradnak. Igen. Nagyon érdekes fejlemény. Három konferenciát tartottunk, az első, vagy tartunk, az első október első hetében lesz megszervezve először az árukról és szolgáltatásokról volt szó, aztán az online zené problémákról, és az online értékesítésről. Igen, a luxus termékek különleges elbánásban részesülnek, 30%-os arányról beszélünk, ezek az, el ez az elvárási szint. Úgy gondolom pillanatnyilag, hogy ez nem rossz javaslat. Köszönöm, biztos asszony. Sophie Intveld, Sven Kigold és Vicky Ford. Sophie. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony. Nagy örömünkre szolgál, hogy eljött a bizottságunkba az új mandátum ülésére. Néhány kérdésem lenne, de először általános megjegyzésekkel szeretnék élni hiszen már a vitának a felénél tartunk. Néha az a benyomásunk, hogy bizonyos munkahelyeket meg kell szüntetni a kommunikációs politika érdekében. Ugyanakkor az iparnak alkalmazkodni kell a jelenlegi igényekhez, és úgy gondolom, hogy az állami támogatás az eszköz, és akár munkai teremtésre is lehet használni. Két, kül, három ágazattal szeretnék különösen foglalkozni az állami támogatás tekintetében. A bankszektor, erről hosszasan beszéltünk, láttuk, hogy milyen reakciókkal éltek, de úgy gondolom, hogy részletesebb elemzést kellene folytatnunk. Tudnunk kéne, hogy pontosan mennyit kaptak, mi volt ennek a hatása. Ha megnézzük a múlt évi kommunikációkat, egy egész hosszú listája van annak, amilyen intézkedéseket a bizottság elfogadott. De aztán szeretném tudni, hogy pontosan milyen esetekben valósult ez meg, és milyen igények merültek fel. Második témám az, hogy nagyon sok állami támogatást kap például az autóipar, és azt mondjuk, hogy Ugyanakkor radikális változást igényelünk, hiszen fenntartható gazdasági fejlődést kívánunk támogatni. Mindig a fenntarthatóságról beszélünk, és ez az egyik indok. De szeretném tudni, és a bizottságnak ez az egyik kérdése is volt, hogy ténylegesen ellenőrizni lehet-e, hogy az állami támogatásokat valójában az zöld átszervezésre használják-e föl az autóiparban, mert nem kaptunk mindeddig ilyen visszajelzést. Az operről már sokat beszéltünk, itt is jelentős kételjeim vannak. Végül az online értékesítésről is beszélt ön. Az Európai Parlamentnek egy a tavalyi jelentésében az volt a kérése, hogy készüljön egy tanulmány az online reklámozásról, hiszen nagyon költséges az online értékesítés, és bizonyos társaságoknál úgy tűnik, hogy egyre fontosabb, egyre nagyobb arányt képvisel a reklám. Ja, zunächst mal... Äh, Először is szeretném még egyszer biztosítani azt, hogy a német fogyasztókra nézve mennyire súlyos ez a helyzet a különböző oligopóliumok miatt az energia ágazatban. Alapvetően üdvözlendő az, hogy az Európai Bizottság intézkedéseket hoz ezen a területen, hiszen a német kormány eddig nem volt képes. De nekem egy másik kérdésem lenne, amely ismét egy olyan nyilatkozatára vonatkozik, amelyet június 3-án tett az Süddeutsche Zeitung német lapnak. Ott azt nyilatkozta, hogy a különböző takarékszövetkezetek, magánbankok modellje idejét múlt, ez egyáltalán nem felel meg annak, amely, annak a szerepnek, amelyet a német gazdaság betölt, illetve be kell, hogy töltsön. Először is szeretném tudni, hogy ön ehhez hogyan viszonyul, szeretném, hogy ezt pontosítaná, és pontosítsa, hogy Tulajdonképpen az önök hatásköre az, hogy a versenyt fokozzák, gerjesszék, nem pedig a versenyt visszaszorítsák, hiszen nagyon sok vállalat jónak tartja azt, hogy a különböző banki típusok által több fajta módon férnek hozzá hitelhez, mint mondjuk más országokban. És ez nem lenne esetleg a verseny torzítása? Az, hogy óriási összegekkel támogatták a magánkézben levő bankokat, míg a takarékszövetkezetek szövetkezetek saját maguk kellett, hogy stabilizálják magukat. Végül azt is szeretném tudni, hogy jelenleg vannak-e versenypolitikai intézkedések a takarékszövetkezetekre vonatkozóan, és szeretném hallani a véleményét azon intézkedésekről, amelyeket a jelentés ideje alatt hoztak. És végül egy adópolitikai vonatkozású kérdésem is lenne. Azt szeretném tudni, Számos intézkedés született az Európai Unióban eh, ezen a területen, de sajnos a vállalati adópolitikai viselkedési kódexsel kapcsolatos csoport hozott különböző intézkedéseket, amelyeket még nem alkalmaztak. Tehát meddig kell, hogy folytatódjon a nem méltányos adózás az Európában, míg meghozzák a szükséges versenypolitikai döntéseket? Viki? Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, még egy kérdés az operről, konkrétumokra lennék kíváncsi. Saját levelemet is hozzátettem ahhoz a csomaghoz, amely az aztán található. 3000 állás a Lutoni Opel üzemhez kapcsolódik. Ez egyébként egy nagyon jó működő gyár. Jó volt azt hallani, hogy a recesszió miatt nem kaphatnak bianco az állami támogatási szabályok megsértésére a tagállamok. A szerkezetváltás szigorúan kereskedelmi okokból történhet, és figyelembe kell venni a bezárandó gyárak hatékonyságát is. Kérdésem tehát a következő. Milyen konkrét információ és felépést használ az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a kereskedelmi alapon szabálytnak érvényt szerezzenek. A szerkezetváltás nyilván komoly bizonytalanságot okoz, nem csak a munkások számára, hanem több ezer ember számára, akik közvetve kapcsolódnak ezekhez a munkahelyekhez. Roppant fontos kérdés ez, és nagyon hálás lennék, hogyha további részleteket, részleteket szolgálna arra vonatkozom, hogy mikorra várhatók az Európai Bizottság részéről a következtetések. Biztos asszony, ha készen áll, akkor megadom a szót válaszadásra. Um, I couldn't agree more with uh, Sophie's um, uh... Sophie kérdésével kezdeném munkahelyek, milyen munkahelyekre van szükség, és a, mi a gyógyír az állami támogatások összefüggésében. Most hosszú a lista. E, a elfogadott tervekre. Itt nem csak az újrakapitalizáció, hanem a garanciák, és így tovább, és így tovább. Különböző programokat fogadtunk el, a garancia programokat, a egyszerű rekapitalizációs programokat, a különböző támogatási programokat. A kérdés az volt, hogy mit nem fogadtunk el. Beszámolhatnék erről részleteiben, de ez túl sok időbe telne és hát ugye az elnök asszony felszólított, hogy fogjam rövidre. Lássuk az autóipart, autógyártást. Egy versenyképes eh, autóiparról beszél, eh, ha egy versenyképes autóiparról beszélünk Európában, akkor eh, figyelembe kell venni a környezetbarát technológiákkal kapcsolatos kívásokat. Az állami támogatások általában ebbe az irányba mutatnak. Erre kapcsolatos javaslatokat elfogadtunk, de természetesen végül végső soron nagyon jó lenne, hogyha ezek a környezetbarát technológiák nagyobb súlya esnének ladba. Pontosan ezért a kérdés az, hogy milyen kereskedelmi elvárásokat vesznek figyelembe, amikor ilyen típusú állami támogatást kívánnak az autógyáraknak biztosítani, folyósítani. Az ágazati vizsgálat kérdése is felmerült. A, a, hogy végezzünk, javasolta, hogy végezzünk egy ágazati vizsgálatot a reklámozásra, illetve az online, az internetes értékesítésre vonatkozóan. Hát hozzáadjuk az egyre növő listához ezeket a javaslatokat. a német fogyasztók eh, túl sokat fizettek az energiáért, és más tagállami példákkal lehetett bizonyítani, hogy ez eh, ténykérdés volt, azért, mert a nagy befolyásos cégek idézőjelben kihasználták piaci helyzetüket. Áttörést sikerült itt elérni, amely kézzelfogható eredményekkel szolgál. Most már a fogyasztók saját döntésére van bízva, hogy eh, honnan szerzik az energiát. Lássuk a német banki ágazatot. Eh, az idézett interjúban pontosan mit is mondtam. Nos, engem nem az érdekel, nem foglalkoztat hogy kinek a tulajdonában van egy bank, állam, vagy magán kézben, ki a részvényese, ki a fő részvényese. Az én felelősségi, a magán véleménye most sem számít, európai biztosként. Takarékszövetkezetekről vagy magánbankokról is beszéljünk, a válságból azt tanultuk többek között, hogy a legnagyobb kihívás a bank számára az a hitelnyújtás. És sajnos a bankok éppen ezt a fő felelősségi körüket nem látják el. Alig van kihelyezés a vállalkozói szféra számára pedig az a fontos, hogy hozzájuk közel találjanak egy olyan bankot, amely hajlandó hitelt adni nekik. Landesbanke esetében ez egy újabb probléma. Ezek állami támogatás nélkül nem tudták volna túlélni a válságot. Ha az adófizető nem lett volna hajlandó állami támogatást nyújtani nekik, akkor ezek közül jó néhány már tönkrement volna. Tehát a német rendszer esetében, de egyébként ez nem csak Németországra igaz, de Németország egy nagyon jó konkrét példa a, a takarék szövetkezetekre. Tisztességes versenyre van szükség, annak érdekében, hogy ne az állami támogatásoknak köszönhetően maradjanak fenn ezek a pénzügyi intézetek. Például a kereskedelmi banki ágazatra vonatkozó ágazati vizsgálatunk pontosan a nagyobb takarék szövetkezeteket és, és egyéb szövetkezeti banki csoportokat világította át. Tényfeltáró munkánk az együttműködés szerkezete, mértéke, eh, amit vizsgáltunk, és trösztellenes eh, problémákat fedeztünk fel, amikor eh, látszólag független cégcsoportok vagy bankok leosztják egymás közt a piacot, vagy ármegállapodást kötnek. Tehát a német takarék szövetkezetek helyzete egyértelmű, önkormányzati kézben vannak, a tartományokkal együtt megosztott tulajdoni struktúráról beszélhetünk. Az öntest beszédéből ennek az ellenkezőjét olvasom ki, mikrofon nélküli megjegyzés a képviselő úrtól. Németországban a takarék szövetkezetek különleges helyzetben vannak, mert állami ellenőrzés alatt állnak, állami ellenőrzés alatt, még akkor is, hogyha önkormányzati, illetve tartományi kézben vannak. A Landesbank esetében ez a helyzet nem véletlenül érintett őket én érzékenyen a pénzügyi válság, most folyik a szerkezet átalakításuk, ez elkerülhetetlenné vált. Természetesen szorosan figyelemmel követjük az, egy, az ez irányú fejleményeket, nem csak az állami támogatások tekintetében, hanem a trösztellenes eh, szabályok miatt is. Az utolsó kérdése pedig az adózásra vonatkozott, ahogy ön is tudja, a közösséget felhatalmazza az alapszerződés, hogy a piaci eh, piactorzulás ellen fellépjen az egységes belső piac működésének garantálása érdekében. Itt különböző piaci torzulások merülnek fel. A belga adórendszer a koordinációs központokra vonatkozóan az elfog, inkompatibilis, összeegyeztethetetlen állami támogatás elbírálására esett az Európai Bizottságban, és erről természetesen az érintett tagállamot is tájékoztattuk. az Opel Lutoni gyárának kérdése. A megközelítés eh, szigorúan továbbra is az, hogy csak kereskedelmi eh, alapon, eh, okokra hivatkozva lehet bármiféle bezárást, leépítést fontolgatni. Megerősíthetem, hogy a nem, nem sokára remélhetőleg minél hamarabb meghozza az Európai Bizottság a végső álláspontját. Mikor? Tudom, hogy várják önök ezt a választ, de nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tudjuk, hogy akiknek az munkahelye forog kockán, és nem csak az Opel, hanem a beszállítók esetében, és közvetve egy egész város függ egy gyártól, Tudom, hogy az érintettek szeretnék, hogyha minél hamarabb meghoznánk az erre vonatkozó álláspontunkat. Ennyit szerettem volna elmondani. Um, Köszönöm, biztos asszony. Már most elnézést kérek azért, hogy mindenki nem kap lehetőséget kérdésfeltevésre. Danuta Hübner, Edward Kluna és Van Gogh képviselők következnek. Köszönöm, Nelly. Nagyon méltányolom a munkátokat, te és a főigazgatóságod munkáját, és eh, a válság eh, során. Eh, kérdéseim a következők. A bankokról szól az első. A bankok újra tőkítésének egyik célja az volt, hogy a reálgazdaságot segítsük, és tegnap Trisé mondta, eh, hogy eh, továbbra is eh, lassulóban van a gazdaság, és a bankok pedig megtartották maguknak ezeket a pénzeket, és nem kölcsönözték ki. Mit gondolsz erről, illetve az állami segély hatékonyságáról úgy általában. Tehát a bankok nem tartják be azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyeket aláírtak, amikor a tőkét kapták, vagy e, pusztán egyéb támogató intézkedésekre lenne szükség, amelyek hiánya vezet ehhez az eredményhez. A második kérdésem az a gazdasági eredmények minőségére vonatkozik, mielőtt egy állami segélyt vagy segítséget nyújtanak, mert ezek az eredmények, ezek a kutatások alapozzák meg az állami segítség nyújtását, és túlpolitizáltak lehetnek ezek a, ezek a vizsgálatok. Természetesen nem tudjuk kizárni a politikát az állami támogatások megítélésénél, de ha a politika túlburjánzik az állami támogatásokról való döntésekben, akkor abból baj lehet. Tehát amikor arról beszél a bizottság, hogy támogatni akarja az ilyen elemző képességek javítását, akkor odafigyele, illetve mit tesz azzal, hogy ezek pozitív és negatív irányban egyaránt befolyásolhatják az állami segítségnyújtásra szóló döntéseket. Köszönöm. Elnök, biztos asszony, az elmúlt években a a fogyasztók és a kisvállalkozások számos hasznos rendelkezés e, célpontjai voltak. Beszéljünk itt a mobiltelefonokról és egyéb kérdésekről, és ezért nyilván hálás mindenki. Ugyanakkor a szabályozás nagy része továbbra is nemzeti szinten születik, és itt viszont csalódásra okot adó folyamatok vannak. Az energia szabályozó testületek egész egyszerűen jóvá hagyják a nagy cégek döntéseit, és ezzel növelik az árakat. Ugyanez igaz a közlekedési vállalatok fölött levő szabályozó testületekre is, és gyakorlatilag ez a verseny ellen hat, ezek részrehajló versenyellenes szabályozó hatóságok, és a kérdés pedig az, hogy mit tesz ilyenkor a bizottság. Köszönöm. Oui, ma question porte sur les, les aides d'État. Köszönöm, az én kérdésem is az állami támogatásokkal kapcsolatos. A bizottság, amelynek ön is tagja, a versenyt állította iparpolitikájának középpontjába. Most mivel itt gazdaság eh, elméletről beszélünk, eh, azt is tudjuk, hogy vannak olyan tevékenységek, ahol a piac eh, nem alkalmas semmilyen szerep ellátására, illetve nem működik a verseny. Ilyenek például az energia, a telekom vagy a különböző hálózati tevékenységek és szolgáltatások, ahol az állandó költségek rendkívül nagyok, és a magas költségek eh, miatt a eh, vállalkozók eh, vagy arra kényszerülnek, hogy a profitot növeljék, vagy pedig, vagy pedig csökkentik a szolgáltatás színvonalát, tehát állami támogatás nélkül, vagy emelik az árakat, vagy pedig növelik, a, növelik az árakat, vagy pedig csökkentik a szolgáltatásokat, vagy oligopoli, oligopoli oligopol megállapodásokat kötnek, és ezzel a, kizárják a versenyt. Tehát itt az általános gazdasági, általános érdekel, érdekű szolgáltatásokról van szó. Mit lehet tenni ezeken a területeken, például az energiaiparban, ahol támogatni kell a megújuló erőforrások elterjedését, mert egész egyszerűen erre csak a magánpiac önmagában nem lesz képes. Köszönöm, biztos asszony. Danuta uh, Danutának teljesen igaza van, amikor azt mondta, hogy uh, nagy kihívás előtt áll a bizottság, uh, ezekben a témákban. Az EKOFIN-nal szorosan együttműködünk, illetve a DG Markettal, eh, hogy tényleg átfogó politikát alkothassunk. Nagy kihívás valóban. És sok ember dolgozik ezeken a problémákon. Én pedig továbbra is hálás vagyok azért, hogy nem túl régen a gazdasági válság elején sikerült jó a viszonyt kialakítani az Európai Központi Bankkal, illetve a tagállamok központi bankjaival, és így kaptunk tőlük támogatást, illetve kaptunk tőlük szakembereket is. Tehát eh, szükség van célzott eh, gazdaságelemzésre, nem csak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Eh, és a képviselő úr is tette erre egy megjegyzést. Valóban előfordul, hogy a piac megbukik, és akkor elemezni kell, hogy azért bukott-e meg a piac, mert a piaci résztvevők nem is tudják ellátni ezt a piaci feladatot, e, vagy valami másoknál fogva. De amikor beszéltünk a, e, az általános e, érdekű szolgáltatásokról, akkor is elhangzott, önök felé is, hogy egy olyan keretet fogunk eh, kialakítani, amelyben ezek jól működhetnek. De ez nem jelenti azt, hogy a magán eh, szolgáltatók, a magáncégeknek nem jut eh, szerep, mert valóban van lehetőség, van tér az ő számukra is. Itt csak különbséget kell tenni a között, hogy ki az, aki jól elvégzi a feladatát, ki az, aki megcsinálja ezeket a feladatokat, és ki és hogyan felügyelje ezeket a tevékenységeket. Ott vannak a nyilvánvaló és egyértelmű kritériumok az állami támogatások megszerzésére is. Ami a nemzeti hatóságokat illeti, felügyeleti szabályozó hatóságokat, akár közlekedési, akár e, energetikai területen, és még vannak ezen kívül egyéb nemzeti e, szabályozó testületek is, amelyek bizonyos esetekben nem végzik megfelelően a munkájukat. Azt gondolom, hogy e, itt szerepe lehet a többi ilyen társszervezet segítő munkájának és ilyen fórumokat kell létrehozni, ahol a különböző tagállamok nemzeti hatóságai együttműködhetnek, és segíthetik egymást, mi az, ami jól működik, mi az, ami, mi az, ami nem, mi az, amin javítani lehet. Más hatóságok tapasztalatai alapján. Azt hiszem, hogy itt most kicsit bajban vagyunk. Hatan szeretnének még kérdezni. Nos, én meg is adom ezeknek a lehetőséget, és ha nem sikerül mindenkire a biztos asszonynak tá- válaszolni, akkor majd írásban válaszol. Catherine Sergei Kozlik, Kamel, Ola Schmidt and Annika Jury. So, Dirk. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Ik wilde iets vragen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Volna egy kérdésem a bírságok mértékével kapcsolatban. 2008 elején a Microsoftra kb. 900 millió euró értékű bírságot róttak ki, de természetesen a bírság összege, illetve a jogsértés között van összefüggés. Hogyan állapítják meg a bírságok nagyságát? Említette, hogy az éves forgalom több mint 10%-át teszik ki, de van, amikor csak 5%. Viszont jelen pillanatban ugye az éves forgalom 5% azért mégiscsak egy óriási összeg, ez egy óriási hiányt teremt a gazdaság a vállalat számára. Hogyan, mi a helyzet az innovatív vállalatoknál? Ott ugyanúgy kezelik a bírságokat, vagy pontosan figyelnek arra, hogy innovatív vállalatról van ez szó, hiszen ugye Európában fenntarthatóvá kell tenni a foglalkoztatást, Európa innovatív tekintetben gyenge. Én egyetértek azzal, hogy eretentő erejűnek kell, eretentő erejű szankciókra van szükség, de nem szabad, hogy ez az innovációt korlátozza Európában, mert hogyha ezt tennénk, akkor azt hiszem, hogy mellé lőnénk. Köszönöm, Catherine. Um, köszönöm, elnök asszony, köszönöm um, biztos asszony, a szélessávú internetre, illetve a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők képzésére vonatkozó iránymutatást csak üdvözölni tudom. A 8 dupla minősítésű bankból 4 amerikai Ausztrál, aminek megvan a jó oka. Eh, pontosan ilyen szabályokat kellene nekünk is az Európai Unióban elfogadni, mint amelyek rájuk vonatkoznak. A banki ágazat szerkezetváltásával kapcsolatban kérdésem, hány konkrét eh, intézet, intézmény ad aggodalomrokat az Európai Unióban. Végezetül pénzügyi tranzakciókra vonatkozó globális adóval kapcsolatban mi a véleménye? Eh, Erre nyilván hosszú válasz kell majd. Ďakujem pekne. Vážená pani komisársko, vážení kolegové. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák. Az Európai eh, Bizottság lépéseket tett kalciumkarbid eh, termelők ellen eh, 3-tól 5 millió euróig terjedő bírságot szabtak ki. A Novartis szlovák gyára 20 millió eurós büntetést szabtak ki, amely a legnagyobb volt. Attól tartok, hogy ez több ez a bírság, mint amit ez a gyár ki tud fizetni, ez a vegyügyi üzem, és természetesen teljesen tönkreteheti ezt a céget. Válságos időket élünk, ne felejtsék el ezért fordulok önhöz, azzal a kéréssel, hogyha lehet, akkor részletfizetést biztosítsanak a bírságra. Egy olyan régióban működik ez a vegyi üzem, ahol jelentősen csökkent a bányászat, ezért ez a gyár a legnagyobb munkáltató. Egy szociális katasztrófát így el tudnánk hárítani. Köszönöm. Thank you very much, uh, uh Madam Chairman. Köszönöm. egy gyors megfigyelés. Ebben a bizottságban tudnunk kell, hogy a legtöbben egy működő piacot szeretnénk látni, de mégis szeretnénk kivételeket, ami összemleszélen áll egy cég. Főként a pénzügyi válság esetében pont olyan helyzet alakult ki, hogy túl nagyok voltak a bankok ahhoz, hogy hagyjuk őket bedőlni, ami sajnálatos, és jövőben valamit kezdeni kell ezzel. Azonban egy brit kérdésre hagytérek át, a Lloyds TSB vizsgálatra. Biztos vannak részletek, amelyeket nem oszthat meg ön, ön velünk itt, de szeretném tudni, hogy mit vizsgálnak, hogyan vizsgálnak ez ügyben a brit eh, versenyhatóságot felülbírálta a brit kormány Lois ügyben, ezt vizsgálják -e, és hogy mérkednek erről, illetve mikor a várható a végső döntés az Európai Bizottság részéről ez ügyben. Ole Schmidt következik. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottságot és a biztos asszonyt szeretném támogatásomról biztosítani mert egy állami támogatások beli verseny egész Európára borzasztó kikihatással lenne. Bulman eh, úr eh, olyan eh, dolgot mondott, amely nekünk borzasztó következményekkel járna. Az én az elmond szába, Volvo az autógyárak, illetve a terautógyár, a Scania nagyon keményen megszenvedné, hogyha ilyen lépések következnének. Egy Európai Unióban élünk, Pulman úr, ezért biztos asszonyt azt kérem, hogy álljon a sarkára, legyen kemény, csak így élheti túl az európai ágazat a jelenlegi gazdasági válságot. Thank you, Madam Chair. Um... Yeah. Madam Commissioner, um, I would like to express my... Elnök asszony, biztos asszony, köszönöm szeretném eh, kifejezni elismerésemet eh, a bizottság fellépéséért. Nagyon eh, hasznos volt a munkájuk ez ügyben. Az exit stratégiáról már beszélünk, mikor lehet ki, visszalépni, kilépni ebből. Nyilván lesznek, a gazdasági felendülés aszimmetrikus lesz, van ahol gyorsabban, van ahol lassabb. Kérdésem az, hogy hogyan kívánja kezelni ezt a helyzetet, amikor a rugalmas helyzetet és felépést felfüggesztik. Öt percünk még van, hogyha egy kicsit csalunk, ennyit kap biztos asszony. Flying through um, a lot of your questions. A kérdéseik kapcsolatban elnézést kell kérjek, hogy bizonyos kérdések hátterét nem tudom kellőképpen megvilágítani. Hogy a bírságok magasak, igen, ezzel egyet tudok érteni, de ez az egyetlen módja annak, hogy azok, akik nem tartják magukat a szabályokhoz, és megkeserítik mások életét, más vállalatok és a fogyasztók életét, levonják ebből a tanulságot. Hogy milyen módszert követünk? Nos, megnézzük, hogy mely ágazatról van szó, milyen fajta kárt okoz, milyen időszakon keresztül, következett ez be. Azt is megvizsgáljuk, hogy ez ismétlődő magatartása a vállalat részéről, és itt megismételném, hogy sokkal több olyan vállalat van, amely igenis, hogy tartja magát a szabályokhoz. Innováció igen, de vannak példák, és azt hiszem, hogy ez túl sok időt venne igénybe, hogyha egy vállalat nem tartja magát a szabályokhoz, és visszaél a piaci fölényével, akkor mások nem lehetnek innovatívak a piacon. Tehát ne csak az innovációt nézzük, amikor bírságot szabunk ki egy vállalatra. Hiszen vannak vállalatok, amelyeket ez komolyan akadályozhat. Minden esetre a bírság kiszabási politikánk célja az, hogy elrettentse a vállalatokat az ismételt elkövetéstől fizetési képtelenség figyelembe véve, hogy mi történik a gazdaságban, milyen a helyzet. Nos, körültekintően tanulmányozzuk a különböző vállalatok pénzügyi helyzetét. Természetesen van lehetőség arra, hogy később fizessen valaki, mint hogy az adott pillanatban tegyen eleget ennek a kötelezettségnek, tehát amint a bírságot kiszabjuk, a részletfizetés kérdése megvitatható de persze egy válság idején rendkívül fontos azt a jelzést közvetíteni, hogy a válság idején nem alkalmazunk más bánásmódot, mint normál időkben. Ami az ausztrál bankokat illeti, valóban mi tisztában vagyunk azzal, hogy abban a rendszerben, a felügyelettel, illetve a szabályozással, ők valóban jobb helyzetben voltak, és jobb helyzetben vannak most is. Mellesleg ez az, amit McCreevy kollégám a parlament előtt kifejtett számos javaslatban, hogy mindenképpen a jövőre nézve ezt a tanulságot le kell vonnunk. Szlovákia a kalciumkarbid kartel kérdése. Nos, a kartellek felelősek legalább két milliárd eurónak megfelelő kárt okoznak évente az európai gazdaságnak, és amikor fizetésképtelenség merül fel, figyelembe kell vegyük azt, hogy még mielőtt kiszabtuk volna a büntetést, ebben a konkrét esetben a bizottság a vállalat pénzügyi helyzetét tanulmányozta, illetve a fizetési képességét, és arra következtetésre jutott, hogy a vállalat életképességét nem veszélyezteti ez a bírság, tehát a vállalat tudta, hogy számíthat ilyenfajta bírságra, és a megfelelő pénzügyi tartalékot is erre vonatkozóan fel tudta volna halmozni. A Lloyd banki csoport egyetértek azzal, hogy egy működő banki ágazat mindenki számára előnyös, azok számára, akik munkahelyet kívánnak teremteni, illetve gazdasági biztonságot. A Lloyd Bank, banki, banki csoport a Halifax felvásárlása által jött létre, a Bank of Scotland is részt vett ebben, és itt egy nagy kormányzati támogatásra volt szükség ahhoz, hogy a megmentés megvalósuljon. Óriási összegről van itt szó, amelynek célja ugye ez a felvásárlás finanszírozása volt, és éppen ezért a kereskedelmi piacon, illetve a KKV piacán megnövelte az intézmény jelenlétét. Biztosítanunk kell azt, hogy a bank a piacon egy már amúgy is koncentrált piacon ne tudja a pozíciát erősíteni a fogyasztók kárára, és szemben olyan vállalatokkal, amelyek nem kaptak támogatást, hiszen ez felborítaná az egyensúlyt, úgyhogy a Lloyds restrukturációs tervét tanulmányozzuk, és ez a terv fontos, hogy tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek három fontos célkitűzésnek megfeleljenek. Egyrészt a bank életképessége, az, hogy a bank hozzájáruljon maga is a cél eléréséhez, és a versenytorzulást el kell kerülni, illetve minimális szintre kell korlátozni. Aztán pedig a fokozatos kilépés. Nos, eseti alapon fogjuk megvizsgálni ezt az exit stratégiát. Természetesen ez az amivel a bevezetőmet is elkezdtem, az elveket nem szabad érintenünk, viszont a megvalósítás esetén nagyobb rugalmasságra van szükségünk, és biztosíthatom arról, hogy ezt igyekszünk garantálni. Um, uh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Elnézést, egy, egy válaszra nem válaszoltam. Egy fontos kérdésre nem válaszoltam. Amikor operről, az operről beszélünk, illetve arról, hogy mi a döntéshozatalnak a kereskedelmi alapja, akkor ugyanez igaz erre, mint a bankokra. Hogyha nem foglalkozunk eh, megfelelő módon eh, en az autóipar veszélyeztetett tagjával, akkor ez a többit veszélyezteti, és nem is tisztességes, és a jövőt ássa alá, ugyanis a jövőben mi egy életképes eh, európai autóipart szeretnénk látni, mert az kell az európai gazdaságnak. Köszönöm. Um, thank you very much, Commissioner, and, and... Köszönöm, biztos asszony, és Ön most utoljára van itt ebben a bizottságban a jelenlegi ciklusában, eh, illetve köszönöm, hogy eljött közénk, most is és korábban is. Eh, megyünk tovább a rendben. Uh, please we have got a, a very full agenda still, and we need to discuss the opinion. Nos, sok dolog van még előttünk. Sterks úr véleményét kell elsősorban megvitatnunk. meghatározott jogi formalitásságok éves beszámolója mikrotársaságok tekintetében. Kérem azok, akik ki akarnak menni a teremből, hogy ezt halkan tegyék, és ne itt beszélgessenek, hanem lehetőleg a termen kívül beszélgessenek. Ugyanis így eh, Sterk úr ebben az ajban nem tudja ismertetni a véleményét, véleménytervezetet. Köszönöm mindenkinek. Eh, Dirk, sajnálom, hogy tőled vettem el az időt. Eh, ik zal uh, Köszönöm, elnök asszony. A lehető legrövidebben próbálok eh, próbálom összefoglalni a témát. A, a bizottság javaslata lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a mikrovállalkozások viszonylatában az éves beszámolót eh, elengedjék, úgymond. Nos, én egyetértek a bizottság javaslata mögött meghúzódó törekvéssel, hogy egyszerűsítenünk kell a mikrovállalkozások életét. Ezt én támogatom, de közel sem vagyok biztos abban, hogy egy ilyen javaslat, amely megengedi a tagállamoknak, hogy, hogy eltérjenek a mikrovállalkozások eh, tekintetében az éves beszámoló kötelezővé tételével nem, nem értek azzal egyet, hogy ez a bürokrácia csökkentésének a legjobb eh, módja. Vannak természetesen előnyei a bizottság javaslatának, de azt gondolom, hogy a hátrányokkal nem foglalkoztak. Ha nincsen éves beszámoló a legkisebb cégektől, annak nem csak előnyei lesznek ugyanis, hanem e, ne felejtsük el, és ez sajnos a hatástanulmányból hiányzik, hogy ennek lesz egy dominó hatása a legkisebb vállalkozások finanszírozására. Hogyha nincs transzparencia, mert hogy hiányoznak az éves jelentések, éves beszámolók, akkor hogyan fognak ezek eh, a cégek pénzhez jutni, eh, hogyan fognak hitelekért a bankokhoz fordulni, mert valamilyen beszámolót eh, a tevékenységről a bankok elvárnak. Tehát ez az egyik hátrány. A másik pedig, hogyha a tagállamokra hagyjuk azt, hogy eldöntsék, hogy kell-e az éves beszámoló vagy sem, akkor ott már is nem egyenlőek a viszonyok Európán belül. Klaus Léne is rámutat erre a jogi bizottságban megírt jelentésében, ugyanis így nem lesz egyenlő a bánásmód a a mikrovállalkozások között. És azt gondolom, hogy ezt nem vették megfelelő mértékben figyelembe. Vannak olyan kisvállalkozások, amelyek folytatnak határon átnyúló tevékenységet. Az én hazámban például jó sok ilyen kisvállalkozás tevékenykedik. Tehát jó lenne a negyedik irányelv eh, alá bevonni a mikrovállalkozásokat, de talán egy külön kategóriában. Eh, az elvárásokat egyszerűsíteni kell, az eljárásokat egyszerűsíteni kell, például az éves beszámolók vonatkozásában, illetve azoknak a közzététele vonatkozásában az eljárásokat kell és lehet egyszerűsíteni, és ez tényleg segíti majd a kisvállalkozásokat jobban, mint hogy megengedjük a tagállamoknak, hogy ők maguk döntsék el, hogy erre szükség van-e már, mint az éves beszámolókra szükség van-e, vagy, vagy, vagy nincs. Beszélhetnék még a témáról órákon keresztül, de azt gondolom, hogy inkább a kollégák véleményére vagyok kíváncsi. Szerintem vissza kellene vonatni a bizottság bizottsággal ezt a javaslatot, és felszólítani őket arra, hogy amikor a jövő évben foglalkoznak úgyis ezzel az egész nagy problémával, akkor foglalkozzanak külön a kisvállalkozásokkal, a mikrovállalkozásokkal, és csökkentsék a terheiket ott, amikor a negyedik eh, irányelvet eh, átvizsg- felülvizsgálják. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az éves beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettség azt jelenti, hogy különböző érdekelentéteket is figyelembe kell venni. Ugye egyfelől szeretnénk előmozdítani a versenyt, szeretnénk ösztönözni a versenyt, szeretnénk a feltételeket a szükségletekhez igazítani a mikrotársaságok esetében, ugyanakkor szeretnénk az administratív terheket is csökkenteni. Ezzel egyidejűleg azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy számíteli szempontból a lehetőleg egyértelműbben kell eljárnunk, hogy, hogy a vállalatok valós helyzetét fel tudjuk mérni. És a hitelnyújtást is szeretnénk ösztönözni. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy milyen a helyzet, milyen a valóság a különböző tagállamokban, a válság mennyire sújtja ezen országokat, és a mikrovállalatok tevékenységét elő kell mozdítanunk. Éppen ezért egy következetes és harmonizált, egységes rendszerre van szükségünk. Egy olyan rendszerre, amely figyelembe veszi a vállalatok sajátos szükségességét, igényeit, és éppen ezért a normatívának egyenértékűnek kellene lenni a különböző tagállamokban. A számviteli szabályok egységesítése, harmonizálása ezen mikrotársaságok számára fontos, és az Európai Parlament 2008. decemberében ugye már kifejtette álláspontját, és helyi vagy regionális szinten, vagy egy adott tagállamban működő mikrotársaságok helyzetéről már vitatkoztunk. Figyelembe kell venni a különböző tagállamok közti versenyhelyzetet is, és úgy gondolom, hogy mindenképpen a számviteli terheket könnyítenünk kellene. Simon úr, Simon úr. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök asszony. Június 7-éig az egyik legerősebb, gazdasági szempontból legerősebb német térségben voltam gazdasági irányító, és éppen ezért egyet tudok érteni azzal, hogy a vállalatokra nehezedő gazdasági terheket csökkentenünk kell. És valószínűleg 450 millió európai egyetértene azzal a megközelítéssel, hogy a bürokrácia leépítése mindig jó, de én azt is tudom tapasztalatból, hogy megfelelő adatokkal kell rendelkeznünk a döntéshozatal érdekében. Ez ugyanis megkönnyíti majd a döntésünket. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy mit terjesztett elénk a bizottság, akkor a bürokrácia leépítése olyas valami, ami lehet, hogy jogossá tenni azt, hogy adott esetben kevesebb legyen az információ, de a bizottság maga is a hatásértékelésben, noha nagyon korlátozott módon, de megjegyezte, hogy pillanatnyilag még nem lehet megállapítani, hogy a tagállamok a legkisebb vállalataikra milyen egyéb kötelezettségeket szabnak ki. Egyrészt azért, hogy a saját statisztikai igényeiket kielégítsék, másrészt pedig, hogy a különböző adó jogi kérdéseket tisztázzák. Tehát, eh, ha most a jelenlegi pillanatban, mert hogy a bizottság ezt a kérdést nem vizsgálta meg kielégítően, tehát hogyha nem tudjuk pillanatnyilag, hogy végeredményben a legkisebb vállalatokra ez milyen következményekkel jár, az európai szabályozás eh, megszűnte. Vajon tényleg tehermentesíti a vállalatokat, vagy éppen ellenkezőleg talán nemzeti szabályozások által eh, különböző és mély terhek hárulhatnak a vállalatokra. Lehet, hogy ez nagyobb terheket jelent végeredményben. Éppen ezért a szocialisták árnyékjelentéstevőjeként Sterks úr jelentésével egyet tudok érteni, már ami a következtetést illeti, és egyetértek abban, hogy egy átfogó hatásértékelésre volna szükségünk, amely 2010-ben majd amikor a negyedik és hetedik irányelv átértékelésére, felülvizsgálatára sor kerül, nos, akkor majd bele kellene vonni ezt a hatásértékelést. Még, még öten kértek szót, kérem mindenki fogja rövidre. Jean-Paul Gauzes. következik. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, eh, elnök mondja, csak néhány szót hagy mondjak. Teljes mértékben egyetértek az előttem szólóval. Alaposan és széles körben megvitatott téma volt ez. Az elnék előadók által említett véleményt elfogadtuk ez ügyben. A számviteli szabályok eltörlése visszaüthet, ezért az Európai Parlament bölcsen fogadta el az álláspontját, ezt az álláspontját. Jelenleg a határon átnyúló üzleti tevékenységgel nem rendelkező cégeknek egy könnyített, egyszerűsített szabályt teszünk lehetővé, és a kkv pedig tovább érdemes egyszerűsíteni, könnyíteni ezeket az elvárásokat, de Sterks és Simon kollega úgy vélik, hogy a számítere vonatkozó irányelvekkel kössük össze ezt. Azt hiszem, hogy a KKV-k kat így szolgáljuk a legjobban. Győri képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogyha a, ezt az irányelvtervezetet így, ahogy van, elfogadnánk, az Magyarországon azt jelenteni, hogy a kisvállalkozásoknak a 95%-át mentestenénk a számviteli beszámolók készítése alól és ezzel pontosan ellentétes hatást érnénk el mint amit szeretnénk hiszen akkor társasági jogi adójogi csőd felszámolási eljárási jogi szempontból extra beszámolókat kellene csinálniuk tehát pontosan ellentétes hatást érnénk el mint amit szeretnék. összhangban az előttem szólókkal eh, hát én azt javasolnám hogy ezt gy ebben a formában ne fogadjuk el azt tudnánk támogatni hogyha az irányelvben rögztett maximális méretnagyságot el nem érő vállalkozásokra a tagállamok saját hatáskörben dönthetnének alkalmazandó számviteli beszámolási kötelezettségekről egy opcionális joggal tehát hogy vagy kérnek egy egyszerűstett beszámolási kötelezettséget vagy nem de a méret, nagyságot azt mindenképpen felül kellene vizsgálni mert az országonként nagyon eltérő következményekkel járhat. köszönöm. Mr. Langen. Langen úr. Ja, vielen Dank. Ich möchte also äh, nicht zurückgreifen auf die letzte Legislatur. Köszönöm szépen a legutóbbi parlamenti ciklusban, 2008. decemberében, nem is olyan régen, a ház többsége, meggyőző többséggel amellett szavazott, hogy csökkentsük az administratív kötelezettségeket. Most azt jelenti, hogy az új parlamentben megint előről kell kezdeni ezt az egész vitát? Persze. De nem azt javasoljuk, hogy ne legyenek egyáltalán szabályok, de a legtöbb KKV csak helyileg aktív, a határon átnyúló kereskedelme tevékenységet nem folytat, miért kellene rájuk európai szabályokat alkalmazni, hogyha egy országon belül, sőt egy régión belül e, működnek. E, ez tehát e, ez a az én véleményem, és azt hiszem, hogy nagy hiba lenne a jogi bizottság részéről is. Egy ilyen esetben, ezügyben a, a, azzal áltatni magunkat, hogy miénk a bölcsekköve, mi vagyunk minden bölcsesség forrása, és ráerőltetni Európa kis- és középvállalkozásaira az akaratunkat. Sterk úrnak pedig csak annyit, hogy belga politikát folytat nem európait, ezért visszautasítom a javaslatát. Két utolsó hozzászólunk Pitkánen és Vertman Kohl. Very briefly. Csak nagyon röviden mert az előttem szólók majdnem mindent elmondtak, amit kívántam. Szerintem nagyon sokat ártanánk a kis és középvállalkozásoknak, akár csak az európai piacoknak és a fogyasztóknak is, ha nem lennének mindenkire érvényes számviteli szabályaink. Yeah, thank you very much. Köszönöm elnök asszony. Sterks kollega, a közlekedési bizottságban gyakran egyetértünk, de ez esetben nem tudok egyetérteni az érveivel. Gyakran beszélünk arról, hogy a KKV-k számára az administratív terheket csökkenteni kell. Az, végre az Európai Bizottság előáll egy javaslattal, és meg sem vizsgáljuk alaposan, hanem automatikusan visszautasítjuk nem jövőre kell csökkenteni az administratív terheket, hanem éppen most kell keblünkre ölelni az Európai Bizottságot és az ő javaslatát, ezért mondom azt, hogy mi támogassuk. Sterks úr szeretne reagálni? Igen, köszönöm. Köszönöm elnök asszony, akkor egy pár szóban reagálnék a nagyra becsült kollégák felvetéseire. Langen úr nem tudom, hogy érte hollandul, közvetlenül tolmácsolás nélkül, gondolom igen. Hogyha azt gondolja, hogy csak belga politikát folytatok, belgaul politizálok, akkor eh, ez olyan, mintha ő csak eh, Németország nevében, azt mondanám, hogy csak Németország nevében beszél. Ezzel ne vádoskodjunk az administratív szabályok egyszerűsítése valóban fontos. Ezt nem is kérdőlezi meg senki. A kérdés az, hogy ez a javaslat a megfelelő módja annak, hogy a kkv adminisztratív administratív terhét csökkentsük. Szerintem nem ez a megfelelő formája. Úgy tűnik, hogy ez jó, első látásra úgy tűnhet, hogy jó lehet ez, vagy csökkenthetjük így a KKV-k administratív terheit, Azonban, hogyha jobban megvizsgáljuk a javaslatot, akkor láthatjuk, hogy a határon átnyúló tevékenységekkel, tevékenységet folytató cégeknek csak nehezíti a helyzetét. Németországban lehet, hogy nem ez a helyzet, de Belgiumban mindenképpen. Úgy vélem, hogy az MKKV-k számára csak megnehezítjük a dolgokat, hiszen más cégektől kell adatokat beszerezni, amelyekkel kereskednek, sőt finanszírozáshoz is nehezen fognak hozzáférni hitelhez, pénzhez mert további és további és további kérdéseket tesznek majd fel a bankok. Előfordulhat, hogy több országban másképp gyűjtenek majd statisztikai adatokat. Na jó, legyen rendben, de nem tudom, hogy ez az administratív terheket valóban csökkenti -e, mert ettől még a KKV-knak így vagy úgy, vagy az országos szinten így vagy úgy adatokat kell majd gyűjteni, a KKV-knak ilyen vagy olyan um, forranyomtatványokat biztos, hogy ki kell majd tölteniük. Még egyszer mondom, vizsgáljuk meg alaposan, hogy valóban így lehet -e a legjobban csökkenteni a KKV-k adminisztratív terheit, és szerintem az Európai Bizottságot arra kellene felszólítanunk, hogy az irányelv tervezetét írja át, módosítsa. Valóban, még egyszer mondom, közös célunk, hogy az adminisztratív terheket a kis és középvállalkozások számára csökkentsünk, de valamilyen kompromisszumra kell jutnunk, kompromisszumos módosítóban meg kellene jelennünk azt az utat, amit szerint az Európai Bizottságnak járnia kellene. Elnök, Tudom, hogy többen újra szót kértek, de a fogalmazója az utolsó szó, és talán érdemes megfontolni a javaslatát, mi szerint egy olyan kompromisszumos módosítót érdemes elfogadni, amelyben mindenkinek elfogadható a tartalom. Október 2-a déli 12 óra módosítók benyújtásának határideje. Javaslom, hogy angolul nyújtsák be, be a módosítóikat, mert e, különben nem lesz idő a fordításra, és akkor nem tudunk különben szervezni a véleményről e, ahhoz, hogy az illetékes e, lead committee előtt befejezzük a szavazást. Látom a kezét, Lange úr, de mi október 6-án szavazzunk. A jogi bizottság majd ezt követően, és a decemberi első, decemberi plenárison kerül uh, sor a záró, szavazás, záró szavazásra, hogyha ezeknek a uh, határidők nem tudunk megfelelni, akkor minek készítünk véleményt egyáltalán? Utas? Igen, az ügyrendel kapcsolatban, még akkor is, hogyha az ön anyanyelve az angol, jó lenne, ha nem vezetnénk be új szabályokat. Eddig csak angolul uh, nyújtottuk be a módosításokat, amikor az eurozónába való csatlakozásról van szó, de minden képviselőnek megvan a joga ahhoz, hogy a különböző módosító indítványokról az anyanyelvén szavazzon. Ezt jó lenne, hogyha a jövőben is betartanánk, hogyha angol az elnöke a szakbizottságunknak. Tehát eh, szeretném, hogy eh, a jogi bizottságot kérje meg, hogy halasszák el a határidőt, hogyha ez problematikus. Ezt ugyanis a ciklus elején elkerülhetetlennek tartom, jó lenne, tartanánk magunkat ehhez. Mr. Langen, I have a lot of sympathy. Langen úr, én nagyon megértem önt Ugyanakkor az, hogy most az angolt várjuk el, ennek személy szerint hozzám semmi köze, hanem egész egyszerűen a sebesség miatt döntöttünk így. Az angol az a munkanyelv, amin a legtöbben beszélnek, de természetesen feltehetjük a kérdést vagy kérést az illetékes bizottságnak, hogy segítsenek nekünk, hogyha a koordinátoroknak, koordinátoroknak mondják, hogy angolul ez nem megy, akkor annak az alternatívája az az, hogy nincsen vélemény, amit mi kiadunk. Tudom, hogy a koordinátorok hozzá akarnak szólni. Szilvi először. Az ALDE koordinátoraként Langen urat szeretném támogatni, és szeretném kérni azt, hogy egyéb nyelveket is használjunk, mint például a német vagy a francia. Köszönöm. Merci, Madame Présidente. Vous savez que Köszönöm. Tudják, hogy eh, én nekem semmi bajom nincs az angollal, de a tapasztalat azt mutatja, hogy állandóan határidő problémáink vannak. Eh, előtte viszont vesztegetjük az időt. Két eh, dossziénak voltam én már raportőre, siettettek, és aztán kiderült, hogy hat, hogy, hogy rengeteg idő volt még rá. Nos, arra jöttünk rá, hogy a, a sürgősség az valójában nézőpont kérdése, itt legalábbis a múltban. Nos, ha a képviselők tényleg más nyelveken akarnak beadni anyagokat, és nem lesz fordítás, akkor nyilván, nyilván mi elhalasztjuk majd a szavazást, ha pedig az illetékes bizottság nem halasztja el az ő szavazását, akkor mi pedig nem adunk ki véleményt, mert nem lesz már értelme. Nekem semmi bajom nincsen azzal, hogy angolul csináljuk a véleményt, de hogyha a franciát és a németet megengedik, akkor azért mások is szólni fognak itt. Nekem semmi bajom azzal, hogy angolul dolgozzunk, de ugyanakkor itt egy elvi kérdés merül fel, hogyha a koordinátorok dönthetnek arról, hogy legyen-e vagy ne legyen vélemény, és úgy döntenek, hogy ne legyen vélemény, szerintem az sajnálatos lenne. Nos, elnök, hogyha nem fogadjuk el, hogy egy nyelven dolgozunk azért, mert szorít a határidő, akkor el kell fogadnunk eh, azt, amit eh, a képviselők benyújtanak, és olyan nyelven, amit benyújtanak, tehát innentől kezdve a képviselők eh, saját nyelvükön vagy más nyelven nyújtják be az anyagot, más megoldást én nem tudok. Tehát döntöttem, a döntés az, hogy a módosítókat október másodikán délig a saját nyelvükön, anyanyelvükön, vagy bárki másnak a nyelvén benyújthatják, és mi pedig majd megtesszük a leg megteszünk mindent, ami hatalmunkban áll, hogy segítsünk az ügyön, próbálunk, próbáljuk majd lassítani az illetékes bizottságot, hogyha pedig nem lesznek meg a fordítások, akkor annak nyilván megvannak a maga következményei, amit a képviselők ismernek.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 eszmecsere Jean-Claude Juncker úrral, aki az Eurogroup elnöke. Kérem, kérem, hogyha magánbeszélgetést akarnak tartani, akkor ezt a termen kívül tegyék. Magánbeszélgetések a termen kívül, kérem, nem pedig a bizottsági ülésteremben. Nos, Juncker úrral legutoljára március 31-én találkoztunk, idén, és 2010-ben is eljön majd hozzánk, még ott nincs dátum, de ő rendszeres látogatója az üléseinknek. E, először egy előadást fog tartani, egy szöveget e, ad elő Juncker úr, és utána pedig válaszol a kérdésekre, ahogy szokott. Öné a szó, Juncker úr. Köszönöm, e, elnök asszony nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek eh, ebben az újjáalakult bizottságban. És eh, még nagyobb öröm, hogy ön lett az elnöke ennek a bizottságnak. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb bizottsága az Európai Parlamentnek. Legutóbb, eh, amikor itt jártam ebben a bizottságban március végén, akkor azt gondolom, hogy a gazdasági helyzet az eurozónán belül, mint ahogy akkor is mondtam, illetve leírtam, olyan volt, mint amit rosszabbnak mondhatunk a korábbiaknál. Most pedig azt mondhatom el, hogy stabilizálódott a gazdasági helyzet. És mérsékelt optimizmusra van okunk, különös tekintettel az év második felére, illetve 2010-re, azokra a folyamatokra, amelyek majd akkor fognak körvonalazódni. Ugyanakkor óvatosnak kell maradnunk, miért legyünk óvatosak. Látom, hogy Luling Jó lenne, hogyha hallgatna, ha meghallgatná az előadásomat. Ja, ja. Az Ruhe jetzt, Herr Borg. Úgyhogy csendet kérnék. Pourquoi, pourquoi cette, euh, pourquoi cette prudence? Je crois que... Nos, miért beszélek akkor én itt az óvatosságról? Nos, a felépülés fenntarthatósága bizonytalan, illetve a gazdasági és pénzügyi helyzet törékeny. És nem gondolom, hogy itt most eljött az eufóriának, vagy a túlzott optimizmusnak az ideje. Fokozatosan fogunk kikerülni ebből a válságból, de ez egy nagyon mély válság volt és ennek hatásait még egy jó darabig érezni fogjuk. Érezni fogjuk az állami pénzügyekben, a piacokon és a munkaerőpiacon is. Azt gondolom, hogy a szabadesést sikerült elkerülnünk az eurozónán belül ennek a veszélye elmúlt, most stabilizálódtak a dolgok. 2008 ősze óta a politikai intézkedések válságmenedzselés köré építhetők fel. Olyan eseményekre kellett reagálnunk, amelyeket nem lehetett előre jelezni, és éppen ezért kivételes intézkedésekre volt szükség, amelyek kívül estek a korábbi tudásunk határain. Tehát gyakorlatilag tűzoltó munkát végeztünk sokan eh, nyilván egyetértenek velem azzal, hogy nem is volt más választásunk mindezek ellenére azt gondolom, hogy noha az intézkedések eh, kivételesek eh, voltak, ezek eh, átmenetiek kell, hogy maradjanak. Egy egy olyan stratégiára van szükség, amely kivisz bennünket, kivezet bennünket ebből a válságból. Ne véssük kőbe azokat a változásokat vagy dolgokat, amik az tűzoltó intézkedések következményei. Azt gondolom, hogy a, az a konszenzus, amelyet a Pittsburghi G20 csúcs találkozó is mutatott, üdvözlendő, ugyanakkor a kivonulási stratégiáinkat is fel kell mérnünk, akkor, amikor azt látjuk, hogy a gazdaság megfelelően fejlődik. Ugyanakkor azt gondolom, hogy már ezekre a lépésekre előre is fel lehet készülni rövid és középtávú előjelzésekre van szükség, és ezekkel foglalkozni fogunk az Eurogroup illetve az ECOFIN ülésein is, csütörtökön és pénteken Göteborgban, illetve azt követően más üléseken is. 2009 ben a tagállamok GDP-je csökken. Hogyha a bizottsági előrejelzéseket megvizsgáljuk, akkor ott azért látjuk, hogy 2009-et a negatív növekedés fogja jellemezni 4% erejéig. És noha a helyzet stabilizálódott, a központi bankok intézkedéseinek köszönhetően 2010-re előre nézve arra számítunk, hogy lassú fejlődés lesz, 0,3-0,5 százalékos növekedés. Ezek fényében emlékeztetek egy olyan dologra, amit gyakran elfelejtenek, Nevezetesen, és erről már az Eurogroupban beszéltünk, hogy a potenciális növekedést kell kiaknázni hogyha a termelési kapacitásunkat infláció serkentése nélkül tudnánk maximalizálni. Ez a növekedési potenciál az eurozónán belül sajnálatosan eh, nem kerül teljesen kiaknázásra. A potenciális növekedési rátánk az 2,5% volt korábban, most pedig azt nézzük, azt látjuk, hogy ez 1,5-re eh, csökken 2010 eh, és 2020 között évi másfél százalék. Nos, a növekedési potenciáról szóló vita az egy fontos vita, mert ez a növekedési potenciál csökkenés, ez alacsonyabb gazdasági tevékenységhez vezet, ami azt is jelenti, hogy a kormányok költségvetési mozgástere is beszűkül. Az Eurogrupban a mi feladatunknak azt látjuk, hogy ezt a növekedési potenciált mi valamilyen módon feltornázzuk. E, gazdasági dinamizmust kell e, teremteni, és ezt kell tennie a e, kormányoknak is. A célzott strukturális intézkedések természetesen segíthetik ezt a, te, ezt a növekedési potenciált, illetve a költségvetési intézkedéseknek is lehet e, dominó hatásuk e, a termelési, a növekedési potenciál növelése tehát rendkívül fontos, mert ez része annak a kivonulási stratégiának, amire majd szükség lesz, annak az exit strategy-nek. Eh, hogyha ebből a válságból úgy akarunk kikerülni, hogy eh, jobb állapotban van a gazdaság, mint előtte volt. A helyzetet tehát stabilizáltuk, és eh, így várhatjuk a jövőt. Említettem a növekedési potenciálra gyakorolt hatást, ugyanakkor van még két másik dolog, amivel foglalkoznia kell az eurócsoportnak. Az egyik a munkahelyek, a másik pedig az állami költségvetés, az államháztartás kérdése. Nos, én a szívemhez közelállónak érzem továbbra is az Európai Unió szociális dimenzióját, és úgy gondolom, hogy ezt a szociális dimenziót ezt fejleszteni kell, de az elkövetkezendő hónapokban eh, majd eh, látnunk kell, hogy milyen események és folyamatok fognak zajlani a munkaerőpiacon. Eh, azt gondolom, hogy itt sajnálatos dolgokra is majd sor kerül. Az év első részében a gazdasági tevékenység csökkent. Ez pedig elkerülhetetlenül munkanélküliséget fog eredményezni, vagyis a polgáraink egy része nehéz helyzetbe kerül. Az Európai Unió és az Eurózóna pedig most küzdik, hogy valamilyen módon segítse ezeket a munkanélkül maradt polgárokat. Na ehhez is szükséges a növekedési potenciál. Tehát elkerülhetetlenül növekedni fog a munkanélküliség, amelynek eh, dominószerű szociális eh, hatásai vannak, negatív hatásai az érintett családokra. Ez pedig eh, az államháztartást is természetesen negatívan befolyásolja az államháztartások pedig, az állami költségvetések pedig már jelenleg is nagyon erős nyomás alatt állnak. strukturális munkanélküliség ellen nagyon nehéz fellépni, és eh, annak megint csak eh, sok negatív hatása van a fogyasztók, a háztartások viselkedésére, illetve annak bizalmára. Erre a bizalomra pedig, fogyasztói bizalomra pedig szükségünk van ahhoz, hogy a gazdasági tevékenység felpörögjön, és ezt a fogyasztás ösztönözze. Tehát két dologra kell koncentrálnunk, elkerülni a munkahelyek elvesztését, illetve strukturálisan megerősíteni a gazdaságunkat annak érdekében, hogy a megrázkódtatásokra jobban reagálhasson. De másik eh, aggodalmunk az, ahogy mondtam, a költségvetésekkel kapcsolatos, az államháztartásokkal kapcsolatos eh, stabilizáltuk tehát az elmúlt 12 hónapban a gazdaságot, de ehhez rendkívüli intézkedésekre van szükség, volt szükség, amelyek már eh, közép és hosszú távon sem fenntarthatóak. Tehát ideje lenne ezt a visszavonulási stratégiát megfontolnunk most, különös tekintettel az eurozónára. Itt ugyanis van egy közös valutánk, és éppen ezért az ECOFIN-en, illetve az euró csoporton belül meg szeretnénk állapodni abban, hogy ez az exit strategy, ez hogy fog mégis kinézni. Legalábbis egy irányba húzzanak ezek a lovak, és megértsük azt, hogy milyen kihívások állnak előttünk, hogyan lehetne majd dekonstruálni ezeket a kivételes eh, intézkedéseket, eh, leépíteni ezeket az intézkedéseket. Ez fontos eh, a stabilitási és növekedési paktum szempontjából is. A stabilitási és növekedési paktumon belül ugyanis nem készültünk fel olyan helyzetekre, mint amelyek most előálltak. Ugyanakkor, ha messze előre nézünk a stabilitási és növekedési paktum jövőjét illetően, akkor olyan változásokra van szükség, amelyek alapján van egy rugalmasság, amely az ilyen helyzetekre eh, választathat. Ugyanakkor ez a rugalmasság nem lehet egyoldalú, vagy egyirányú nagyon is eh, realistán kell szemlélnünk a dolgokat. Súlyos konszolidációra lesz szükség az elkövetkezendő hónapokban. Még nem érkezett eh, el az a pillanat, amikor ezeket a kivonulási vagy visszavonulási stratégiákat beüzemelhetnénk, de annak eljött az ideje, hogy ezeket az exit stratégiákat, ezeket kidolgozzuk még ha nem is tartunk ott, ahol azt mondanám, hogy itt az ideje ezeket a terveket valóra váltani. Nem, nem gondolom, hogy erre 2010-be kerül sor, én inkább 2011-re tippelnék, amikor is ezeket, a, ezeket az állam visszavonulására irányuló stratégiákat ténylegesen el lehet indítani. Amikor konszolidáljuk a költségvetést, akkor viszont nem, eleg, nem elegendőek az apró tipegő lépések. A, meg kell haladnunk azt a GDP arányos 0,5%-ot, amelyről eredetileg úgy gondoltuk, hogy elegendő lesz. Ugyanis nem elegendő a költségvetési stratégiát vizsgálni az Eurogroupe-nak egy komolyabb koordináló szerepet kell betöltenie, nem csak egy ilyen költségvetési, szűkebb értelemben vett stratégiát. A következő témákat fogjuk eh, megvizsgálni. Eh, Fentartható államháztartás, eh, strukturális reformok, amelyek a munkahelyeket és a növekedést is szolgálják, illetve Eh, azt is megvizsgáljuk, hogy a pénzügyi piacok állami támogatás nélkül is működhessenek. Na most ezeknek az elemeknek mind külön kell kidolgozni egy visszavonulási stratégiát nemzetközi szinten és az eurozónán belül is. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezek az intézkedések szorosan összefüggenek és egymásra is hatással vannak. És eh, mindenképpen el kell érnünk, hogy a stabilitás megmaradjon. Ezeket az intézkedéseket mind meg kell fontolni akkor, amikor majd a végrehajtási menetrendről döntünk, amely egyébként el fog térni egyik országról a másikra. A tabú nélkül kell a, egy globális képet alkotnunk ezekről a folyamatokról. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ECOFIN és az Eurogroup tiszteletben fogja tartani a központi bank, a nemzeti központi bankok, az Európai Központi Bank szerepét, illetve a kormányok szerepét, ugyanakkor holisztikus megközelítésre van szükség, és eh, nem csak a költségvetési elemekre kell koncentrálnunk. Elnök asszony, ha megengedi, szólnék a G20-akról is. Az Eurogroup eh, támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a svéd eh, elnökség, illetve a G20 európai tagjai ott kifejtettek, különös tekintettel ezekre az exit stratégiákra, illetve arra, ami a e, nyilatkozatban szerepelnek. Egyetértünk azzal is, hogy a szegény országokat e, segíteni kell azokat, amelyekben súlyos, ahol súlyosabb volt a hatása a válságnak, mint e, Európában. A G20-aknak kell azt a keretet létrehozniuk, amely keretében az IMF segítségével a kormányzati struktúrákat meg lehet reformálni. a különböző eh, formációk, amelyek elburjánzóban vannak, G7, G14, G20, stb. Nos, eh, ezeket azért valahol eh, észszerűen kell rendbe tenni. Az Európai Parlament mindig is támogatta azt, hogy az eurozóna megfelelő képviseletet kapjon az Európai Unión kívül is. Fontos az erős képviselet Eh, annak érdekében, hogy eh, a külső partnereinkkel eh, megfelelő súlyjal beszélgethessünk a pénzügyi folyamatokról. Amikor olyan dolgokról beszélünk, hogy milyen legyen a költségvetési politika, vagy az árfolyam politika. Azt gondolom, hogy ez a kérdés a jövőben csak eh, még fontosabbá válik. Az eurozóna külső képviselete ugyanis eh, az euró erős szerepéhez kötődik. Ez most a világ második legfontosabb tartalékvalutája. Most pedig szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Uh, Köszönjük ezt a bevezetőt mint mindig, imponáló számú eh, képviselő kollégám kért szót, hogy szeretne kérdést intézni önhez. Ha megengedi, akkor az alelnök úrral kezdeném. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntöm, Juncker úr. Néhány rövid megjegyzésem lenne mindössze. Ebben az új világban, miután ugye a kivonulási stratégiát valóra váltjuk. Ha jól értettem az elnök urat, akkor ez 2011-ben következik be, és akkor egy aszimmetrikus orsz világgal találkozunk majd, hiszen lesznek országok, amelyek hamarabb lábalnak ki a válságból, mások pedig később. Tekintettel arra, hogy ugye bizonyos országok a gazdasági szempontból központi fontosságú országok lesznek azok, akik hamarabb kilábalnak a válságból, ezt Trisé úr is tegnap megfogalmazta ezen országokban ugye a kamatlávakat növelni kell a konszolidáció után, és ez ösztönzi majd a lemaradt országokat is. Ha jól értem, akkor nem egységes stratégiát alkalmaznak majd minden országra, hanem rugalmas stratégiát, amely a különböző sebességű fejlődéseket figyelembe veszi. Én úgy gondolom, hogy a lemaradó országokban egyensúlyt kell teremteni, de ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha a potenciális növekedéshez közelítünk. És én azt szeretném tudni, hogy a Lisszabon utáni időszakban elnök úr úgy ítéli meg, hogy a tíz éves időtartamnál hosszabb időtartamot kellene megszabnunk, hiszen a problémák, amelyeket meg kell oldanunk, ezek hosszabb távúak, a versenyképesség ugye Európában a válság előtt és után is probléma, illetve az előregedés, az éghajlatváltozás. Úgy gondolja, hogy a nyitott koordináció módszere kielégítő volt, vagy, vagy az, hogy nehéz megvalósítani a megoldásokat, nehéz ezeket valóra váltani, ez összefügg a Lisszaboni stratégiával? Tehát lehet, hogy az irányítást, a kormányzást kellene megerősíteni. Minden tőlünk tehetőt te, meg kell teremtenünk, hogy egy hangon szólaljunk fel a diplomácia terén, ahogy mindig is erre törekedtünk, de a kulcsfontosságú szó a reform. És az Eurogroup ajánlásait fontos, hogy a tagállamok is kövessék. Megpróbáljuk akkor a kérdés-válasz kérdés-válasz formátumot, aztán, hogyha csúszásba leszünk, akkor majd kérdéscsomagokat próbálkozunk eh, önhez intézni. Köszönöm, elnök asszony! Az Exit Strategy tekintetében eh, globális megközelítésre van szükség, mégis eh, egyéni elbírálásra, hiszen az eurózóna tagjai van sem egyezik meg mindenhol a helyzet, országról országra más és más a helyzet, de ettől függetlenül összefogásra van szükség. Mind a mellett más-más ritmusban kell a különböző országokban az államnak fokozatosan a, a gazdaságból. nem csak az eurózónáról beszélek, hanem a mind a 27 tagállamról. Én azok között vagyok, bár nincs feladalmazásom arra, hogy ezt hivatalosan is eh, eh, kinyilvánítsam, hogy egy időszakot meghosszabbítsuk. A 2010-es hivatalos benchmark szerintem továbbiakban már nem tartható, ezért nem annak a kérdése, hogy elhalasztjuk-e ezt, hanem a fontos az, hogy 2020-ig folyamatosan um, elnyúljon ez, feltéve, hogy a reform eh, nem lassul le. Egyébként maga az eredeti menetrend már véleményem szerint nem fenntartható. A kérdés, hogy a Lisszaboni napirendet uh, teljes mértékében végre tudjuk-e hajtani, a nyílt koordináció módszere a megfelelő vagy sem. Nos, erről csak azt mondhatom, hogy ez a helyes. Nem azt mondom, hogy a nyílt koordináció mindenhol a legjobb megoldás és intelligens megoldás. Látjuk a korlátai természetesen, de a politikai eh, helyzet figyelembevételével a tagállamok eh, a gazdaságpolitikájukat jobban össze tudják majd hangolni az euró csoporton belül, és az ECOFIN-ben megpróbálunk mindig határozott, kötelező határidőket, feltételeket szabni, de vannak olyan kormányok, tagállami kormányok, amelyek nagyon határozottan lépnek fel túl sok Európa ellen. Szerintem szükség van Európára, de vannak olyan tagállami kormányzatok, amelyek számára ez egy olyan lépés lenne, amelyet nem szívesen hoznak meg. Én igen, de mások nem. Bulman úr? Juncker elnök úr, a szociáldemokraták nevében szeretném köszönteni az új parlamentben. A nevünket némileg megváltoztattuk, ennek az az oka, hogy Olaszországban nem csak szociáldemokraták, szocialisták, hanem kereszténydemokraták és liberálisok is jobban érzik magukat a szocialistáknál, mint más frakcióban. Ez nem kell, hogy zavarjon bárkit, de szeretném megvilágítani ezt itt a ciklus elején. Két kérdésem volt ezek közvetlenül kapcsolódnak Margágyó képviselőt a feltett kérdésekhez. Lisszabon 2. A Eurogroupban szükség van arra, hogy intenzívebbé tegyük a gazdaságpolitikát, hogyha a Lisszabon 2 elérkezik majd, bármi is legyen a neve. Tudja, hogy az utóbbi öt évben milyen viták folytak, és a Eurogroup ismét eszmecserét folytat majd arról, hogy ennek a gazdaságpolitikai stratégiának több dimenziója lesz. Lesz egy környezetvédelmi, egy szociális kohézióra, egy foglalkoztatást előmozdító verseny, képességi dimenzió is. Mindez szerintünk nagyon fontos lenne, mert nem szeretnénk egyhangúak lenni, és nem szeretnénk egy úton haladni mindössze hanem egy átfogó versenypolitikai stratégiát szeretnénk, mert ez máskülönben, ha nem ezt tennénk, az megkérdőjelezné a versenypolitikánkat. A Pittsburghi találkozó előtt és után nagyon sok szó esett egy globális gazdasági irányításról, egy gazdasági világkormányzatról, hogy egyfajta észszerűbb irányítást valósítsunk meg a világon. De amíg ezt nem tekintjük ürügynek arra, hogy az eurozónában ne tegyünk meg lépéseket, mert szerintünk ez a fontos igazából a vita szempontjából, addig a következő kérdést tenném fel ön, hogyan ítéli meg az európaiak szerepét, Európa szerepét egy ilyen globális vitában, hiszen nem szabad, hogy a vita peremére szoruljunk. A közös politikánkat intenzívebbé kell tegyük, egy hangon kell felszólalnunk, ha ezt meg tudjuk tenni, akkor a pénzügyi ö, tranzakciók ö, adójáról is bizony beszélnünk kell. Az, eh, Bulman, Bulman úr, nagyon jól tudja, hogy én nem vagyok szocialista vagy szociáldemokrata, de mindig nagyon-nagyon jól érzem magam a szocialisták körében, csak a baj éppenséggel az, hogy egyre inkább fogyatkozóban vannak. Én örülnék annak, hogyha többen lennének, mert akkor én is jobban érezném magam. A kérdései, hát mint mindig, nagyon is helytállóak. Én úgy vélem, hogy miután 2005 márciusában a luxemburgi elnökség alatt ugye kiteljesítettük a Lisszaboni menetrendet, és gazdaságpolitikai, strukturális reform kérdéseket helyeztük előtérbe, a versenyképesség javítását, a mi politikai céljaink, illetve mindaz, ami a szociális kohézió területére tartozhat. Én úgy gondolom, hogy ezek egymással egyenrangú területek a Lisszaboni menetrendben. Ez azonban egy téves elképzelés volt. Téves volt az, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítottunk a versenyképességnek, míg a szociális kohéziónak, illetve a környezetvédelmi dimenziót háttérbe szorítottuk. Mert szerintem a versenyképességhez, az unió versenyképességéhez és az eurozóna versenyképességéhez a szociális kohézió is hozzátartozik. Valamint a környezetvédelmi megfontolásokat szintén egyenrangú kérdéskörként kell kezelnünk. És az Európai Uniónak erre mindig nagy hangsúlyt kell helyeznie. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a globális gazdaság és pénzügyi válság következtében mindent meg kell teremtenünk annak érdekében, hogy a Lisszaboni menetrend ezen három elemét összhangba hozzuk, és ne legyünk egyhangúak. Egyhangú lenne az, hogyha csak a gazdaság politikának adnánk meg a szót, míg a többi területet elhanyagolnánk. Ami pedig a kormányzást illeti, illetve a Nemzetközi Valutalap, a Eurogroup, ECOFIN, az Európai Unió, illetve a G20-ak közti együttműködés. Nos, Egyetértek azzal, hogy ugye a G20 vezetői jelezték, hogy a G20-ak csoportja egyfajta világ kormányzattá nője ki magát, amely gazdasági kérdésekkel foglalkozna. Sok mindenen egyet tudok érteni ebből, mert úgy gondolom, hogy a nemzetközi egyeztetés erősítésére mindenképpen szükségünk van. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a világ GDP-jének 90%-a itt megtalálható. Nem szabad más területeket figyelmen kívül hagynunk, és igenis figyelmet kell szentelnünk annak, hogy az európai álláspontokat a lehető legjobban kidolgozzuk, az ECOFIN-en és a Eurogroupon keresztül, és a G20 tagjai érezzék azt, hogy bizony a korábban megállapított álláspontok kötelező érvényűek rájuk nézve, és nem szabad eltérni a közösen kidolgozott állásponttól. Ezt elképzelhetőnek tartom ugyan, de ez nem kívánatos, mert a nemzetközi porondon az Európai Unió hangja akkor gyengébb lesz. Mellesleg nem gondolom azt, hogy a nemzetközi valuta alap egyfajta alárendelt titkársága lenne a G20-nak, illetve azzá alakulna. A G20 csoport a Nemzetközi Valutanapnak ugye 192 tagja van, nem csak 20, tehát nem hagyhatjuk jóvá azt, hogy a G20 fölé rendelt legyen mert nem szabad, hogy a G20 uralja a nemzetközi gazdaságpolitikát. Köszönöm. Szilvi, a következő. Oui, merci, euh, monsieur président. Köszönöm, elnök asszony. Az eurózóna külképviseletével kapcsolatban lenne egy kérdésem. az IMF-et nem szabad a G20-nak alárendelni, ezzel egyetértek én is, de konkrétan mit tehetünk most, főként a Lisszaboni szerződés életbe lépését követően, hogy az új, hogy e felé mozduljunk el. Említette, hogy ön amellett van, hogy a Lisszaboni stratégiát hosszabbítsuk meg 2020-ig. Én már évek óta ezt mondom, de a választóknak hogyan mondjuk azt, hogy 2000-ben felállított Lisszaboni rendszer, amit a 15 millió munkanélkülire való tekintettel hoztunk itt, egész egyszerűen nem működik, azért kell meghosszabbítanunk. Mit tehet a parlament ennek érdekében? A második kérdéssel kezdeném, hogyha megengedi a Lisszaboni napi rendel kapcsolatban. Talán rossz á, végénél ragadja meg a problémát. Az én gondolatom nem az, hogy szabaduljunk meg a Lisszaboni stratégiától, nem azt mondom, hogy szemétbe vele, hanem inkább egy reálisabb menetrendet szabjunk meg neki. Egy teljesíthető céldátumot, a 2010-es e, céldátum, amelyet 2000-ben elfogadtuk, nem látszik tarthatónak ezen a ponton. Emlékszem, ahogy a portugál elnökség alatt Gutierrez úr vezetésével e, állapodtunk meg abban, 9 évvel ezelőtt, hogy 2010-re az Európai Unió a világgazdaság legversenyképesebb a világon a legversenyképesebb gazdasággal válik majd. Hát az már látszik, hogy ez jövőre nem fog teljesülni. A Lisszaboni napirendet azonban nem szabad teljes mértékben elvetni. A célok fontosak. A G20-ak, az IMF és Európa, illetve más nemzetközi szervezetek és Európa ezer szárra kapcsolódnak egymáshoz, ugyanúgy, ahogy a G20-aknak is jó néhány formája van, a G ennyi és annyi, az Európai Uniónak is jó néhány permutációja, az eurózóna és így tovább. Úgy tűnik, hogy ez a vita egy kicsit, mintha veszített volna az erejéből, mert akik Európánál lobbiznak, csak csak Amerika mondja azt, hogy 24-ről 20-ra csökkentsük a, a, a számot, a fejlődő országok pedig azt mondják, hogy túl sok európai tagja van a Nemzetközi Valóta Alapnak, túl sok európai ország ül az IMF asztalánál. Tehát a tagság csökkentése nem a közeljövőben várható, nem történik egyik napról a másikra, azért, főként azért, mert alább hagyott a vita. Én vagyok az utolsó mohikán talán, aki azt mondja, hogy az eurózónának egyetlen egy képviselete legyen, Eh, az Nemzetközi Valuta alapvezetésében. Egyedül maradtam ezzel a határozott véleményemmel. Az euró csoportban sem sikerült igazán eh, eh, az embereket, a kollégákat mögül maga mögé állítani ez ügyben, pedig többször letettem a garast ez ügyben de hát támogatás nélkül ez nem megy. Az eurócsoport ugyanis többé-kevésbé ezen az elven működik, hogy innen nem fog senki eh, kilépni, várhatólag. Éppen ezért szerintem Európának a nemzetközi valuta alapban egyetlen egy képviselete kellene rendelkezni, de ez talán a következő század eredménye lehet. Köszönöm, hogy az elnök Sven. Juncker úr, örülök annak, hogy ismét eljött hozzánk. A párt kongresszusunk után, ahol ugye ellátogatott hozzánk, és mindenek előtt egy kérdésem lenne, ez pedig a különböző mérleg egyensúlytalanságra vonatkozik Európában. A bérjellegű költségekre is utalnék, és a válság előtti többlet elérése, ugye a fizetési mérleg tekintetében, melyek azok az intézkedések, és ezen fejlemények, ezen folyamatok következményei, mert szerintem középtávon ez az euró stabilitását veszélyeztetheti. Lehet, hogy érdemes lenne, hogy a deficitet felhalmozó országok lefelé kell, hogy kiigazítsák a béreket, de ez nem hiszem, hogy gazdasági szempontból kivisz, kivitelezhető. Annak a kockázata, hogy ez deflációt eredményez, elég nagy. Tehát mely intézkedéseket lehet a Eurogroupon keresztül kialakítani, mire gondoltak, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, és a stabilitási és növekedési paktumra ennek milyen következménye lesz? Nem kellene ezt egy külső dimenzióval kiegészíteni? Mert a az is érdekelne, hogy ön személy szerint hogyan vélekedik erről, illetve a Eurogroupon kereszt, a Eurogroupon belül melyek az álláspontok? A kérdésére legalább 17 választ tudnék adni, hogyha minden egyes országra kitérve kellene felvázolnom azt, hogy a különböző kormányok hogyan kívánják ezen problémát megoldani. Egyfelől, ami a belső egyensúly hiányt illeti, Nem hiszem, hogy ez az euró létét veszélyeztetné, de ez egy olyan folyamat, amelynek eddig nem szenteltünk elő figyelmet. Az euróminiszterek egyetértünk abban, hogy szisztematikusan és célirányosan kell azzal foglalkoznunk, hogy az egyensúly hogyan alakul, illetve hogyan borul fel a különböző országokban. Az egyensúly felborulása, ez ugye nem veszélyezteti az euró létjogosultságát, hiszen hasonlóan nagy monetáris területeken szintén felmerülnek ilyen problémák, de nincs egy igazi iránymutatás az Eurogroupban arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk ezt a problémát kiküszöbölni. De kétségtelen, hogy el kell mozdulnunk fokozatosan egy ilyen eszköz kidolgozása irányában. Pillanatnyilag ilyen eszközünk még nincs, de mivel nevén neveztük ezt a problémát, az érintett országok, hogy egy kicsit finoman fogalmazzak, azt jelezték, hogy a lecsúszó országok és az általános irányvonaltól eltérő országoknak rendbe kell, teremt, rendbe kell hozniuk a költségvetésüket. Vannak országok, amelyek az eurozóna létrejötte óta visszalépéseket tettek, és meg kell tenniük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ezt az egyensúlyt helyre állítsák, illetve ne boruljon fel továbbra is. Az igazság az, hogy némileg allergiás vagyok a nemzetközi szintű fellépés irányában, tehát hogy darabokra szedjük ott az eurót. Például az amerikaiak többször nyomatékosították Németország irányába komolyabb lépéseket tegyen meg Németország a világon az egyensúly felborulásának helyre állítása érdekében. Én úgy gondolom, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy darabokra szedjenek bennünket, hanem a többieknek igenis meg kell érteniük, hogy az eurozóna zárt egységként lép fel, és így kell másnak viszonyulnia az eurozóna felé, amikor a nemzetközi egyensúly helyreállításáról van szó. Mellesleg az eurozóna egésze nem igazán látom át, hogy miért járulna hozzá ahhoz, hogy az egyensúly felborult. Amikor ezt a vitát folytatjuk, nos fontos beszélnünk ezen kérdésekről, de nem hiszem, hogy ez egy euró-specifikus megoldást tenne szükségesé, mert az euró nem okozta ezt az egyensúly hiányt. Hát Mellesleg nagyon jó emlékeim vannak a kongresszusról, de hát Bulman úr az a zöldek kongresszusa volt. Mert az SPD sajnos nem hív meg a kongresszusára. Thank you. Uh, Robert Goebbels. Yeah. Robert Goebbels. Merci, présidente. Euh, le président Juncker... Euh, Köszönöm, elnök asszony. Juncker úr eh, most mondta nekünk, hogy a világ eh, gazdasági környezet eh, bizonytalan marad. Tehát komolyabb globális vezető szerepet kell találni, játszani. Én azt gondolom, hogy a G20 erre nem alkalmas. A G20 egy adhok építmény, amely világos szabályok és jogalap nélkül működik, és eh, nem része az ENSZ eh, intézményrendszerének. A G20-ak valójában a visszatérés a nagyhatalmi konferenciák idejére, például a Bécsi eh, kongresszus idejéhez, vagy Versailles idejéhez, ahol nagy és kisebb hatalmak leültek, és megbeszélték, hogy hogyan eh, igázzák le a világot. Na most eh, tudjuk ugye, hogy a G20-ak körében olyan nagyszerű demokráciák is szerepülnek, mint, eh, szerepelnek, mint Szaudarábia. Én pedig nem szeretném, ha ezek az emberek igazgatnák az én sorsomat. Nem kellene, hogyha az, nem kellene az, hogy nagyobb szerepet adjunk az IMF-nek vagy az OECD-nek, nem kellene a G20-akat egyfajta gazdasági, szociális, biztonsági tanácssal felváltani az ENSZ keretein belül? Hogy az egésznek legyen valami nemzetközi jogi alapja. Egyetértek önnel, göbbel úr, az elemzését is osztom, és korábban sem szerettem volna, hogy az IMF alárendelődjön a G20-aknak, mert nem nagyon látom, hogy hogyan illeszkedik mindez a nemzetközi intézményrendszerbe. Mégis a G20-ak azért ültek le, mert válság van, és szükség van koordinációra. Úgy gondolom, hogy a G20-ak majd megfontolják a belső szervezettségüket, nincsenek szabályaik, nincsen székhelyük, nincsen titkárságuk jelenleg. A G20-ak tagjaira tartozik, és köztük az európai tagokra is, hogy valami fajta szervezeti rendszert létrehozzanak, amely keretet adhat a döntéshozatalnak. Az EU döntéseket pedig majd be kell eh, mutatni a G20-ak előtt. Ez a szociális vagy gazdasági biztonsági tanács sem egy új ötlet, ez eh, időről időre felbukkan. Ennek eh, előnye az lenne, hogy illeszkedne a jelenlegi nemzetközi jogi intézményrendszerbe, illetve az ENSZ intézményrendszerébe. Én nem szeretném, hogyha az ENSZ közgyűlés adna nekem eh, parancsokat, mert ugye ott ül eh, Szaudarábia. Eh, és Szaudarábia egyébként gyakran annyira elszigetelődik a ENSZ mint más nem demokratikus országok. Az ensz belül pedig korlátozott vétójogok vannak, tehát nem mindenkinek van vétójoga. Vannak olyan tagok, amelyek, amelyek bármikor alkalmazhatnak vétót. Ez egy, ez egy privilegizált szűk körre igaz. Nem értek egyet viszont azzal, amikor azt mondta, hogy ez egy visszatérés a 19. század nagyhatalmi kapcsolatrendszerére. Van ennek veszélye, de szerintem nem így van most még, és az Eurogroup nevében is vissza kell utasítanom ezt a feltételezést, nem térünk vissza a 19. századi eh, eh, intézményrendszerhez. Göbbelsz úr mikrofon nélkül szólt hozzá. Nos, a a nagyhatalmi játékok ugye a 19. századra mennek vissza, e, de akár azt is mondhatjuk, hogy a 19. század volt az utolsó európai század, és ehhez képest a 20. meg a 21. E, nem csak válaszoltam a kérdésre, amit Göbbels úr feltett, ezt a tolmácsok nem értették, Letzebürg dialektusba tette föl ráadásul a kérdést, e, és azért válaszoltam rá, mert tudom, hogy itt nyelvi bonyodalmak léphetnek fel. Na majd ezzel később foglalkozunk, mondja az elnök úr. Jörgen Klutúr következik. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen. Juncker úr említette a munkaerőpiac problematikáját. Én ugye Németországból jöttem. A múlt hét végén választást tartottunk, hosszú volt a választási kampány, és vannak arra utaló jelek, hogy pontosan nálunk az elkövetkező hónapok során jelentősen emelkedik a munkanélküliség iráta, úgyhogy ami engem illet, messze nem beszélhetünk még arról, hogy vége lenne ennek a válságnak. Lehet, hogy a monetáris aspektusok szempontjában mondhatjuk azt, hogy a vége felé közeledünk, de a munkaerőpiacon még nagyon sok tennivalónk van és nem tapasztaltam azt sem, hogy Pittsburghben különösebben mondtak volna bármit is arról, hogy a válságnak ezen részére milyen választ tudunk adni. Azt szeretném tehát tudni, hogy a Eurogroup vezetőjeként milyen javaslatokat, milyen konkrét javaslatokat tud ismertetni azzal kapcsolatban, hogy a munkavállalók helyzetén hogyan javítsunk az elkövetkező hónapokban, hogy mégiscsak felkínáljunk nekik valamit, gazdaságpolitikai szempontból. Ön ezt nagyon szépen megfogalmazta, nagyon sok polgár, hát komoly problémával szembesül majd a következő hónapok során, ezért nem hagyhatjuk őket magukra. A június 7-i választásnál is láttuk, hogy az Európai Unióban a választási részvétel igen csekély és fokozatosan csökken, ennek van köze ahhoz is, hogy persze a polgárok felteszik a kérdést, mégis milyen haszont jelent számukra az Európai Unió. Úgyhogy jeleznünk kell a polgárok felé, hogy ők, mint munkavállalók, igenis, hogy számíthatnak az Európai Unióra, úgyhogy ezért szeretném tudni, mire számíthatunk. Az én benyomásom az, amit a bevezetőmben is elmondtam, hogy a világgazdaság, illetve az európai gazdaság már nincs a szabadesés fázisában. A munkanélküliség és a munkaerőpiac kérdésköre, a foglalkoztatás, ezt még meg kell oldanunk, ez még előttünk van. És az elkövetkező hónapok során 2010-ben, de valószínűleg még 2011-ben is foglalkoznunk kell ezzel. A munkanélküliségi ráta Európában jelentősen emelkedni fog. Az ismert szabály ugye az, hogy a munkaerőpiacon a válság csak akkor üt be, amikor a gazdasági helyzet már stabilizálódott, tehát itt egy késői hatásról beszélünk, amely a munkaerőpiacon későn érvényesül. Ez mindig így volt, és most sem lesz másképp. Ezt megállapíthatjuk, és az eurozónában már 9,5%-ot tesz ki a munkanélküliség aránya, miután 7%-ra csökkentettük a az euró első évtizedében a munkanélküliségi rátát. Tehát sikerült ezt akkor csökkenteni. Gyakran igazából arra törekedtünk, hogy bebizonyítsuk, a munkanélküliség lefelé tendál, csökkenő félben van az eurónak köszönhetően és az egyéb kísérő politikáknak köszönhetően. Nekem az a benyomásom, hogy ez egy helytálló megállapítás. Most pedig arról kell gondoskodnunk, hogy egyéb az euró létezéséből adódó hatásokat is érvényesítsünk, ha nem is rögtön, de belátható időn belül ez valószínűleg stabilizálja a munkaerőpiac helyzetét. Nyomatékosan jelzem, hogy ez a benyomásom, de nem érkezett még el annak az ideje, hogy a konjunkturális csomagot most ezt, hogy ennek véget vessünk, a pénzügyi, illetve gazdasági körök egy expanzív háztart, államháztartási politikát kell, hogy folytassanak 2010-ben és azután is, nem hiszem, hogy 2011-ben minden további nélkül ennek véget vethetnénk. Éppen ezért koordinált módon kell fellépnünk, és azt kell leszögeznünk, hogy a munkaerőpiaci szabályozások, a rövidített munkaidőre vonatkozó szabályozások, ezeket folytatni kell, még akkor is, hogyha ennek az a következménye, hogy az államháztartás bizony ez akár átlátja hiszen az ilyen szabályozásokat továbbra is hatályban kell tartani. Ez Európában némileg fokozhatja ugyan a munkanélküliséget Európában, de úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az eurozóna növekedési potenciáját fokozzuk. Utaltam arra, hogy 2,5%-os volt a válság előtt, a növekedési potenciál az elkövetkező 10 évre kivetítve pedig 1,5%-ra csökken majd valószínűleg, de ez nem elég. Ez nem elfogadható és kielégítő növekedési potenciál, hogy tartósan javítsunk a helyzeten. Éppen ezért a strukturális reformok területén nem szeretem ugyanezt a kifejezést, mert sokszor teljesen más dolgokat értünk itt ez alatt, de fontos, hogy a Lisszaboni menetrendet hagyjuk kibontakozni. És nem szabad, hogy a mindenféle rugalmaz, rugalmasság, illetve a szabályozás visszaszorítására vonatkozó javaslatokat most érvényesítsünk. Nem gondolom azt, hogy a munkavállalók elbocsátásának feltételeit lazítanunk kellene, mert ez a munkanélküliséget növeli. Ebben veszélyt látok. Hogyha az elbocsátást megkönnyítjük, akkor leépítési hullámok következhetnek be. Nem tapasztalhattuk azt hogy ha lazítunk az elbocsátás körülményein, akkor ez újjáéleszteni a gazdaságot. Ez egy nai, nagyon naív felfogás, ehhez nem tudok csatlakozni. És azt hiszem, hogy az eurozónában mások is hasonlóképpen vélekednek, de ez a személyes véleményem. Köszönöm, elnök asszony. Örülök annak, hogy Juncker elnök úr is eljött hozzánk. Köszönöm az elemzését. Ugyanakkor a Lisszaboni menetrend egy aspektusa említette, hogy további tíz évre kibővítenék a Lisszaboni menetrendet. Az államháztartás nagyon nehéz helyzetben van, és az ilyen átmeneti időszakok finanszírozása mindig nagyon nehéz főleg a szerkezet átalakítást ilyen rossz államháztartási helyzetben nagyon nehéz véghez vinni. Említette, hogy lassan javul majd a helyzet középtávon, de természetesen ez egy ilyen nagyra törő projektnél nem kielégítő hogy az Európai Unió az államháztartási helyzetet, illetve a gazdasági helyzetet csak kis lépésekben javítja. Nem lehet, hogy hamarabb kellene elkezdeni a szerkezet átalakítást, talán már 2010-ben? És nem gondolja, hogy ezt össze kellene kapcsolni azzal a fokozatos tervezéssel, ami a deficit leépítésére vonatkozik. Ezt nem lenne szabad elhalasztani. Köszönöm. Euh, Nos, azt kell, hogy mondjam, azt kell hangsúlyoznom, hogy én nem javaslom, hogy a reform folyamatot bármiféle módon megakasszuk, lelassítsuk, a Lisszaboni rend végrehajtását megállítsuk. Nem, én csak arra tettem szerény javaslatot, hogy a menetrendet a realitás irányába eltoljuk, azaz 2010-ről 2020-ra kitoljuk. Nem akarok most kavarodni abba, abba a vitába, hogy mikor, hol, milyen strukturális reformokat kell végrehajtanunk. A strukturális reformokat, a szerkezetváltást elkezdtük már Európában jó ideje. Ezt nem elkezdenünk kell, hanem folytatunk kell méghozzá töretlenül. Az eurózóna kormányzatai számára igenis nagyon fontos a Lisszaboni napirend és a Lisszaboni program. Az államháztartás rendbe tétele szempontjából megkérdőjelezhetetlen, hogy a az állami stimulusokat, stimulációt nem most szabad abba hagyni, most szüksége van erre az európai gazdaságnak, nem 2010-ben jön majd el az ideje annak, hogy az állam kivonuljon a gazdaság ösztönzésből. Most annak van itt az ideje, hogy elkezdjünk gondolkodni azon, hogy hogyan fogjuk majd koordinálni, és hogyan fog, a állam kivonulását, és hogyan fogjuk pontosan levezényelni ezt a kivonulási stratégiát. Hiszen a jelenleg érvényben lévő különleges rendszerek, programok nem tarthatnak örökké, nem maradhatnak örökké érvényben, hiszen akkor elképzelhetetlenül eladósodnának az országok. Így is nagyon komoly terhet hárítunk át a leendő generációkra, mivel nincs más választásunk, mint hogy egy, ezt a gazdaságpolitikát kövessük de fontos, hogy a fogyasztóknak a bizalmát, a fogyasztók bizalmát visszanyerjük, és hogy a fiataloknak is reményt adjunk. Ehhez pedig az kell, hogy előbb-utóbb a, a jelenlegi eladósodásnak véget vessünk, le, ezt először lelassítsuk, aztán megfordítsuk ezt a tendenciát. De ehhez természetesen együtt kell működnünk. Nem lehet azt elképzelni, hogy az egyik ország azt mondja, hogy Na jó, nekünk ebből elég volt az állam kivonul a gazdaság ösztönzésből, a németek ezt mondják, a, a britek pedig tovább folytatják, és tovább öntik a pénzt a gazdaságba. Ez így nem megy Európában, egy belső piacon, ezért mondom, hogy egy koordinált, összehangolt exit strategy van szükség, tehát meg kell beszélnünk, hogy pontosan mikor kell elkezdeni az államoknak kivonulni a gazdaságból. a nem hagyományos intézkedések, amelyeket az Európai Központi Bank és a Nemzeti egybankok alkalmaztak, e, nem tarthatnak e, örökké. Persze az EKB függetlensége sem szenvedhet e, csorbát, de egész, egy, egy egységes egészként kell kezelnünk ezt a problémát. Ole Schmidt, köszönöm. A Göteborgi Ecofin csúcson Borg és Oder kollégákkal fognak talál, fog találkozni, akik pár hete egyébként itt jártak, bemutatták a svéd elnökség programját. A svéd pénzügy miniszter azt mondta, hogy biztos abban, hogy a válság során Svédországnak jó-e, hogy az eurozónán kívül van. A kollégája, a gazdasági miniszter pedig azt mondta, hogy szerinte igenis jót tett Svédországnak, hogy a válság alatt az eurozónán kívül volt, ez jó hatása volt a svéd exportra. Juncker úr, mi a véleménye ezekről a nyilatkozatokról? Szerintem komolyan le kell ülni a két svéd kollégával, és el kell beszélgetnie velük, főként most válságos időkben mm, meg kell őket valahogy győzni majd arról, hogy igenis jó lesz Svédországnak az euró, sőt, még inkább a közvéleményt kell majd erről meggyőzni, és egyébként jó utazást. As long as I'm... Uh, Nos, ameddig Luxemburg miniszterelnöke vagyok, nem avatkozhatok be, illetve nem kívánok beavatkozni a svéd eh, belpolitikai vitákba, a kormányzaton belüli véleménykülönbségekbe. két kollégám közül egyik mellett eh, sem tör, felett sem törnék pálcát, de Borgúra teljes mértékben egyetértek. Very often when we were debating this. Emlékszem gyakran, amikor itt ebben a szakbizottságban vitáztunk, kifejeztem azt a véleményemet, hogy az én meggyőződésem és véleményem szerint Svédország eh, helye az euróvezetben van, nincs semmi oka Svédországnak arra, hogy kívül maradjon. Nem akartam ezt újra elmondani, de ez az örök és visszatérő véleménye meggyőződésem. Eh, önnek is jó utazást, és mondja még nyugodtan, hogy ugyanúgy gondolkodunk erről a kérdésről, Pascal. Oui, monsieur le président, bonjour. Euh, Jó napot kívánok! Én eh, az államháztartási deficitre térnék vissza, amit eh, ön eh, említett, hogy ez fenntarthatatlan. Három módon lehet ezt csökkenteni. Adóemeléssel, növekedésemeléssel, vagy kiadások csökkentésével, amikor a strukturális reformokról beszélt, akkor ön a kiadás csökkentésre gondolt valószínűleg. Mit gondol az adó növekedésről, és akkor most vegye föl az eurozóna elnöki kalapját, különös tekintettel azokra az adókra, amelyek egyébként csökkennek a tőke, tőkét terhelő vállalkozásokat terhelő adókra gondolok itt, amelyel csökkenteni lehetne a költségvetéseket, illetve szóba hozhatnánk itt a az adóelkerülés elleni fellépést, a tranzakciókat sújtó, jövőben bevezetendő adót, és a második kérdés, egy olyan kérdés, amiről nem beszélt, a természeti erőforrások kérdése, az olaj ára, illetve ennek hatása az eurozónán belüli növekedési potenciálra. Felvettük, feltettük ezt a kérdést Almunia úrnak is, és Trisének is, és ők mindeketen aggódtak, azt mondták, hogy az olajárak emelkedése az nehéz, negatív hatással járhat egy 2010-es, 2011-es fellendülés esetén is. Ön mit gondol erről kockázatról? Köszönöm. Nos, azok a strukturális reformok, amelyekről beszéltem, azok nem a e, közkiadások csökkentéséről szólnak, olyan intézkedésekről beszéltem, amelyek a növekedési potenciál e, növeléséhez lesznek e, jók különös tekintettel arra, hogy növekszik a, öregszik a társadalom, illetve arra, hogy a munkanélküliség az elkövetkezendő években nem csökkenni, hanem növekedni fog. Nincsenek csodaszereim amelyek segítségével minden ország újra kiegyensúlyozhatná az állam háztartását. A közkiadások mindig majd az egyes országok helyzetétől függnek. Az eurozóna minden egyes tagállama maga tudja, hogy hogyan lehet újra kiegyensúlyozni a költségvetést vannak olyan kormányok, amelyek növelik az adókat, más országok pedig csökkentik az adókat. Ez a nemzetek eltérő, az országok eltérő helyzetének függvénye, illetve amiatt van így, mert a kormányok különböző megoldásokat találtak ki. Ön említett kétfajta adót, konkrétan. Az egyik a pénzügyi tranzakciókat sújtó adók. Én itt most személyes véleményemet mondom el, nem pedig az eurozóna eh, elnökeként eh, beszélek, mert ott nincs egységes álláspont. Nekem ideológiai ellenvetésem nincsen egy ilyen adóval szemben. Ugyanakkor nagyon alaposan meg kell fontolni ezt be lehet-e vezetni úgy Európában, vagy akár egy országon belül is, hogyha a nemzetközi közösség eh, azt nem alkalmazza, eh, vagy a nagy nemzetközi piacok azt nem alkalmaznák, illetve nem vezetnék be. Eh, most teljesen mindegy, ezt Tobin adónak, vagy akárminek nevezzük, ezt a vitát majd le kell folytatni. Nekem személy szerint nincs ellenvetésem azzal szemben, hogy Európán belül, vagy az eurozónán belül ezt bevezessük, de ahhoz egy eh, nyilvános vita kell előtte. E, ugyanakkor ugye említette az adóelkerülés elleni fellépést is, és eh, azokat a szankciókat, amelyeket eh, meghozhatnánk olyan országok ellen, akik nem működnek együtt velünk. Én magam is osztom Almunia és Trisé urak eh, aggodalmát, nevezetesen, hogy a magas olajárak eh, a, lassíthatják a fellendülést. De a fellendülés egyébként is elég szerény lesz minden előrejelzés szerint. A jelenlegi gazdasági helyzetben az olajárak túl magasak. És a termelőkkel le kellene ülnünk, ahogy azt tettük a múltban is, hogy próbáljuk az olajárak ingatagságát valahogy megfékezni, illetve valamilyen módon eh, az olajárakat csökkenteni, de ehhez idő kell. Azt gondolom, hogy nagyon sok irracionális, spekulatív elem van az olajárak eh, mozgása mögött. Emellett természetesen csökkentenünk kell a függőségünket, és növelni a fenntartható, eh, a fenntartható energiaforrások használatát. Köszönöm szépen, Juncker úr. Három rövid kérdésem lenne. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése esetén az Eurogroup hivatalossá válik-e intézményi keretek között. Ez azt jelenti, hogy egy konkrét menetrendje lesz, egy konkrét napirendje, és kapcsolódik majd az ECOFIN-hez. Másodszorban pedig a növekedési potenciál ugye rendkívül fontos, és ez azt is jelenti, hogy a különböző globális problémák megoldásához figyelembe kell venni az adott nemzetállamok helyzetét, illetve a, az eurozóna helyzetét is. Hogy kihasználjuk a növekedési potenciált, ugye az eurozóna esetében más módszereket kell alkalmaznunk a foglalkoztatás, illetve a szociális kérdések megoldása esetében. Tehát megkülönböztetett stratégiát fognak-e alkalmazni, vagy egy közös stratégiát, amely lehetővé teszi, hogy kihasználjuk a gazdasági kapacitást és a válaszadási kapacitást, amely ugye adott az eurozónában. A második kérdésem pedig az államháztartás fenntarthatóságára vonatkozik. Nagyon nagy nyomás nehezedik az államháztartásra a különböző országokban, az előregedés miatt is, de el kell kerülni hogy a válságból való kilábalás szemrehányásokkal párosuljon. Tehát egy olyan átfogó stratégiára volna szükség, amely által az európai államháztartás stabilizálható. Egy proaktív megközelítésre volna szükség, amelynek során közös fellépéseket egyeztetünk, és ha nemzetközi szinten szeretnénk hatékonyabban fellépni, akkor a tőkepiacok kérdésében is egységes álláspontot kellene kialakítanunk. Euh, Nos, a kérdésére a válasz, főleg, amikor ugye a fiskális eszközökről beszéltem, amelyeket fel lehetne használnunk, annak érdekében, hogy a fiskális rendszerek szervezésén javítsunk. Hogy a Eurogroup mikor válik hivatalos tanácsi formációvá, Úgy gondolom, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a jelenlegi helyzethez képest az mindenképpen egy pozitív fejlemény lesz. Említette ugye az informális jelleget, nem tudok persze mindent feltárni a külvilág előtt arról, ami a csoporton belül történik, de a viták nagyon hasznosak azon kormányok számára, amelyek jelen vannak, illetve a bizottság számára is hiszen a körünkben zajló vita, csak körünkben zajló párbeszéd csak ösztönzi a vitát. A Lisszaboni szerződés ratifikációja után úgy gondolom, hogy sokkal offenzívabb megközelítést alkalmazhatunk a külvilág felé is, tehát én nagyon is támogatom azt, szeretném, hogy minél hamarabb hatályba lépjen a Lisszaboni szerződés, mert gyakran, amikor szeretnék bizonyos dolgokról nyilatkozni, akkor meg van kötve a kezem. A Eurogroup munkaprogramja egy hat hónapos időszakra vonatkozik, és nem hiszem, hogy a munkaprogramunk egyik napra a másikra megváltozzon, miután majd hatályba lép a Lisszaboni szerződés. Ami pedig a globális egyensúly hiányra vonatkozik, már megválaszoltam ezt a kérdését, de osztom nézetét. Um, Köszönöm, Sarah. Jó reggelt, Juncker úr. About the future of the euro. Én tartok az euró. Én féltem az euró jövőjét. Tegnap Trisé úr járt itt, aki azt mondta, hogy Európának egy erős dollára van szükséged. Úgy tűnik, hogy a Federal Reserve, az amerikai egybank Kínának nem ez a, áll az érdekében. Tavaly a kínai gazdaság sikere racionális összönzőt nyújt más fejlődő országoknak, hogy az amerikai árfolyamrendszert lemásolják. Tehát az elkövetkezendő években egy erősebb eurót látok reálisnak, ami az európai gazdasági fellendülést még nehezebbé teszi, hiszen ennek Eh, az ipari exportra kell, eh, ennek az ipari exporton kell eh, alapulnia. Mit gondol erről Juncker úr? I don't like this debate between a strong... Nekem nem tett, én nem igazán szeretem a gyenge és az erős euró közötti vitát. Van nekünk egy eurónk, pont. Nem szeretnék nyilvánosan árfolyam politikai kérdésekbe bocsájtkozni, e, így vagy úgy véleményt nyilvánítani, ez egy roppant kényes kérdés. Nem szeretném, hogyha e, idéz, lehető, nem szeretnék lehetőséget arra adni, hogy az euró árfolyammal kapcsolatban engem idézzenek. Hogy emlékeztessem önöket arra, hogy Európában az árfolyam politikára vonatkozó feltételek adottak a volatilitást nem kedveljük, de bármit is mondjunk, mindig arról beszélünk, hogy erős dollárt akarunk, akkor, amikor ezt mondjuk, akkor arra utalunk, eh, eh, hogy hogyan gondolkodnak az amerikai hatóságok. Amikor az árfolyamról beszélünk, akkor mindig üdvözöljük azt a tényt, hogy az amerikai kormányzat és jegybank Eh, erős eh, dollár mellett kardoskodna. Szeretjük azt hallani, hogy Amerika és az amerikai gazdaság érdekeit szolgálja az erős dollár. Nos, hagyj hívjam fel az önök figyelmüket arra, hogy már hosszú hónapok óta nem hangzott el ez a eh, mondat. Jó lenne, hogy az elkövetkezendő hetekben, napokban újra hallanám ezt a szépen csengő erős dollár kifejezést. Oui, euh, Monsieur le Président, beaucoup... Elnök úr, sokan eh, eh, úgy gondolják, hogy az államnak eh, ki kell vonulni a gazdaságból, pedig még épp hogy elkezdődött, ha elkezdődött a gazdasági fellendülés, a strukturális reformok és a az állami költségvetési egyensúly fenntartása, ami Lisszabonban lefektetésre került, ez valóban dicséretes, de a legversenyképesebb gazdasággal próbálunk válni, mégis a növekedésünk, mint hogyha jelentősen alább hagyott volna, minden jelzőszám pirosra váltott, hanyatlóban van az exporttól elkezdve a beruházásokig, befektetésekig, mind-mind aggasztóak az adatok, a növekedési potenciál részben pedig a belső fogyasztás, a hazai fogyasztás visszaesésével eh, magyarázható, soha nem látott mélységbe süllyedtek más számaink is. A termelés további, termelési kapacitás további csökkenése várható, hogyha a recesszió folytatódik. Ha a növekedési potenciál kapcsolatban nem ösztönözzük a cégeket arra, hogy beruházzanak, befektessenek, akkor a jövőnket kockáztatjuk, a jövőnk forog kockán. Sokan optimisták a gazdasági felendüléssel kapcsolatban, de hogyha a stabilitási és növekedési paktumra gondolunk, főként recessziós időszakban, erősen megköti a tagállamok kezét, és a teljes foglalkoztatás idején is pedig nem ösztönzi az ország a tagállamokat arra, hogy az adósságot csökkentsék, ezért én célvezetőbbnek tartanám, ha ciklikus szabályokat vezetnénk be, miért nem lehet nem mondjuk a jobb években másképpen kompenzálni a költségvetést, és a nehezebb években ez lehetővé tenni, hogy a költségvetési hiány kicsi megnőjön azzal, hogy a növekedést így ösztönözzék. Én sosem gondoltam, hogy egyetlen egy megközelítésre van szükség, egy, egyetlen egy jó megoldás létezik. félre nek azok, akik ezzel vádolnak. Szerintem a kereslet és kínálatot kell valahogy összehangolni, a kettőnek egy sajátos elegyére van szükség, nem lehet csak a kínálati oldalon gazdaságpolitikát folytatni. A Pródi úr ugye sokszor emlegetett módon azt mondta, hogy a stabilitási paktum bolondság. ne felejtsük el, hogy 2005-ben már módosítottuk a szabályokat, megelőző és korrektív intézkedéseket is bevezettünk, tehát amikor jól mennek a dolgok, robog a gazdaság, akkor a jogilag kötelező pakt, a szabályok, paktum jogilag kötelező szabályai arra kényszerítik, arra ösztökelik a tagállamokat, hogy csökkentsék a deficitet, a hiányt, és a nehezebb években így megfelelő intézkedéseket hozhatunk, amelyek értelmében a 3% fölé is eh, mehet a hiány. Ha 2005-ben ezeket a reformokat nem hajtottuk volna végre a stabilitási és növekedési paktumon, akkor erre nem lenne lehetőség. De ezt megtettük. Persze, ez nem azt jelenti, hogy eh, lehetővé tesszük, hogy a deficit eh, vég nélkül nőjön, és a jövő nemzedékeit adósságba sodorja. Nem, nem erről van szó természetesen. Köszönjük. Azt hiszem, hogy végére értünk a kérdéseknek. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, Juncker úr, ismét. Köszönjük a válaszokat. Mielőtt mindenki eltűnne, mielőtt mindenki elmenne, ugye e, volt egy, van egy kis problémánk a módosító fordítással kapcsolatban, hogyha az október másodikai határidőt akarjuk tartani, akkor eszmecserére és szavazásra október 19-én kerülhet sor, de ez Strasbourgban este 9-kor e, lesz, Strasbourg hétfőn este 9-kor, de az autóipar csoportos mentességeit is egyébként megvitathatjuk, ami jó hír mindenki számára. Köszönöm.